Buongiorno a tutti. Jó napot kívánok mindenkinek. Kezdjük meg az ülést. Azért is, mert ma délelőtt még három vita panelünk lesz, éppen ezért be kell tartanunk az időket, és ahogyan mindig a napirend megtalálható a képviselők dossziéjában. Sor került módosításokra a napirendet illetően, ezt már valamennyi képviselővel közöltük. Ha nincsenek kifogások, akkor a napirendet elfogadottnak tekinthetjük. Térjünk most rá a kettes napi rendi pontra, amely a közleményekkel foglalkozik. Ma délelőtt van egy nyilvános meghallgatásunk, ahogyan önök tudják, melynek témája Dél-Európa újraiparos, újraiparosítása. És a délelőtt végén 12.45-től 14.15-ig sor kerül egy munkaebédre, és a CERN főigazgatójának bemutatkozására ez a megbeszélés, munka megbeszélés, illetve beszámoló a tárgyalóteremben kerül megtartásra. A képviselőket meghívjuk ezzel a, erre a munkaebédre a CERN-nel. Most pedig áttérünk a ma délelőtti ülés megnyitására, a köz meghallgatásra, egy nagyon fontos témával kapcsolatban, mely nem más, mint Dél-Európa újraiparosítása. Először is üdvözöljük a vendégeket. Számunkra valóban nagyon nagy öröm megnyitni ezt a meghallgatást. Örülök, hogy sok kolléga van itt jelen velünk, hogy erről a témáról eszmét cseréljünk. Külön köszönetem illeti a volt gazdasági minisztert és államtitkárt, portugál államtitkárt, Augusto Mateus professzor urat, aki nyitó beszédet fog tartani, és nagyon jelentős előadóink lesznek a civil társadalom, az ipar, a tudomány világából, akik bemutatják majd a különböző nézőpontokat ezzel a mai témával kapcsolatosan. Európa a legsúlyosabb gazdasági válságát éli át, és a dél-európai országok különösen megszenvedik eh, ennek kedvezőtlen hatásait, mint például a különböző gyártóüzemek bezárása, a rendkívül magas gazdaság és társadalmi költségek, amelyek mindezzel járnak. Dél-Európába visszahozni az ipart egy nagyon fontos, sürgető és közös érdekű kérdés az egész Európai Unió számára. A meghallgatás három részből áll. Az első része a klaszterek és az intelligens specializáció, illetve az, hogy ez hogyan járulhat vissza hozzá az egyes földrajzi területek versenyképességéhez. A második panel a fenntartható újraiparosítás garantálásával foglalkozik, a harmadik rész pedig egy kényes témának lesz szentelve, a finanszírozás témájának pénzügyi eszközök és partnerség címet adtuk ennek a résznek. Minden egyes részben két-három beszámolót hallgatunk meg, és minden egyes rész végén kérdéseket lehet feltenni, amikre az előadók választ adnak. Mindenféleképpen stimuláló eh, input ez képviselőink számára, hiszen itt egy jelentés készül Európa újraiparosítása címmel a versenyképesség és fenntarthatóság előmozdítása érdekében. Most nagy örömmel adom meg a szót ennek a saját kezdeményezésű jelentésnek a szerzőjének, Bütikoffer úrnak. Tessék, Bütikoffer úr! Um, I wanna thank you. Köszönöm. Szeretnék köszönetet mondani a koordinátoroknak és önnek is és az egyes frakcióknak, hogy megállapodtunk abban, hogy a meghallgatást most megtarthatjuk. Szeretném üdvözölni igen magas szintű meghívottainkat is. A cím Dél-Európa újraiparosítása. Néhányan azt gondolhatják, hogy ez ez a ez talán túlságosan erősen fogalmaz, és félreérthető abból a szempontból, hogy esetleg ezzel tagadjuk a meglévő valóságképet, és azt, hogy a déli országokban mi konkrétan a helyzet. Természetesen nem ez itt a cél, a célunk az, hogy megtaláljuk azokat a stratégiákat, amelyekkel meg tudjuk erősíteni az egyes iparágakat, különösen Dél-Európában. És ezt a küzdelmet abban a kontextusban kell értelmezni, amelyet a bizottság tavaly októberben indított útjára. Jól reklámozott fő célja ennek, hogy az európai ipar gyengülését megfordítsuk, és az európai GDP 20%-os részesedését érjük el 2020-ra a gazdaságban. És egyetértek abban, hogy ez egy rendkívül ambiciózus célkitűzés, de mindenki könnyen beláthatja, hogy Semmi esélyünk nincsen arra, hogy elérjük ezt a célt, hogyha nem találjuk meg azon stratégiákat, amelyekkel az ipart megerősíthetjük mindenhol Európában. Ezen kívül elmondanám, hogy nem hiszem, hogy a jelenlegi gazdasági válságból való kiút keresésben, különösen ö, egyes déli államokban Nincsen esélyünk arra, hogy ezt a kiutat megtaláljuk, hogyha nem tudjuk újra megerősíteni az ipar bizonyos részeit. Tehát ez egy közös célkitűzésünk, hiszen mindnyájunkat érint ez a helyzet. Számomra a legfeltűnőbb az volt a bizottság közleményében, hogy nem volt külön fejezet délre vonatkozóan. Az egyik kérdés, amit a jelentéstervezet előkészítésekor feltettem magamnak az, hogy szükségünk van-e külön stratégiákra, vagy külön eszközökre, amelyekkel a déli tagállamokon tudunk segíteni nagyon közvetlen és célzott módon azért, hogy az ipart újra beindíthassák ezért javasoltam, hogy tartsuk meg ezt a mai meghallgatást, hogy be tudjuk gyűjteni a déleurópai országokból rájuk vonatkozóan az ötleteket, és így megismerhessük jobban a helyzetet. Meggyőződésem, hogy ha ezt tesszük, akkor a következő a megközelítésünk. Így össze tudjuk kötni a versenyképességet és a fenntarthatóságot. Ez a két irányelv nem egymással ellentétes. Hogyha összetudjuk őket e- egyeztetni, és erre van lehetőség, akkor egymást erősíteni fogják, ez a meggyőződésem. Nem csak irányelveket keresünk, hanem nagyon gyakorlati ötleteket is. Például az utolsó napi rendi pont a finanszírozási kérdések és a finanszírozáshoz való hozzáférés. Nos, lehet, hogy a KKV-kra vonatkozóan külön hitel megoldásokat lehetnek kialakítani. A kérdés az, hogy ezzel most és a közeljövőben lehet-e javítani a helyzeten. Tehát ilyen jellegű kérdéseket szeretnénk leginkább hallani és felvetni, és ezt szeretném a szakértőktől is hallani. Nagyon köszönöm, hogy eljöttek ma hozzánk. Köszönöm, elnök úr. Eh, Köszönöm Butikofer kollégának. Kezdjük is meg az első részt. Megadom a szót Augusto Mateusz professzor úrnak. Good morning. Uh, I would like to, to begin by thanking the, the invitation. Köszönöm. Először is uh, szeretnék köszönetet mondani, hogy meghívtak erre, az, erre a nagyon fontos ülésre. A rendelkezésre álló 15 percben szeretném áttekinteni önökkel Miután több mint 40 éves tapasztalatom van a gazdasági, makrogazdasági és gazdaságpolitikai területeken tanárként, és két éve a gazdasági minisztériumban is dolgozok. Az előadásomban nagyon sok információt bevettem, ezt most a szóbeli részben nem fogok mindet előadni, de az írásos anyagban megtalálhatnak még további információkat. Alapvetően azt szeretném elmondani, hogy az iparosodott világban mindenki újraiparosításról beszél, az ipar megújításáról és a termelés reneszánszáról. Nos, hát megváltozott az alaphelyzet, a világ gazdasága többsebességes, nem csak két, hanem annál többsebességes. Nagyon sok átalakítás adódik abból, ahogyan az értéket hozzuk létre, és hogy az egyes gazdaságok milyen dinamikával működnek, különösen ami az új vezetőséget, gazdasági vezetést illeti a világban a hagyományos hatalmakhoz képest. A 15 EU tagállamok adatairól beszélek, nem azért, mert szeretnék a múltba visszatérni, hanem azért, mert az új tagállamoknak lehetőségük van arra, hogy lehetőségük volt arra, hogy fellendüljenek, és más utat követtek az elmúlt években, mint az EU 15. 2000 és 2012 között a második és a harmadik bővítés került sorra, és 5 millió munkahelyet veszítettünk el, de több mint 6,5 millió munkahelyet hoztunk létre az információtechnológia és az üzleti szolgáltatások területén. Tehát, hogyha megnézzük a termelés adatait, ez nem túlságosan marad el attól, amit várhatnánk a meggyorsult globalizációtól, attól, hogy milyen új paradigmákat hozott létre az információs és technológiós, technológiára alapuló társadalom. Egyértelműen nagyon fontos az, hogy ez a mostani gazdasági válság igen komoly pénzügyi dimenzióval rendelkezik, és persze a versenyképesség válságáról is szó van itt Európában, és különösen Dél-Európában. A déli gazdaságok és a kohéziós országok 2007 óta a többi európai országhoz képest nagyobb kockázattal rendelkeznek. Tehát szeretném pontosítani, hogy miért is kell Dél-Európára fókuszálnunk az újraiparosítás tekintetében. Természetesen a válság egyik hatása, hogy különösen Dél-Európában, Portugáliában és Spanyolországban és a kohéziós országokban, a nem dél-európai kohéziós országokban, tehát Írországban olyan hatásokkal járt, miszerint a legkevésbé versenyképes vállalatokat érinti ez a válság. Tehát ami a versenyképességet illeti, általában az adatok egyértelműen most vonzóbbak és érdekesebbek, mint korábban voltak. A számok egyértelműek. Én kicsit agresszívabban fogalmaznék, mint ami eddig elhangzott. Nem hiszem, hogy a 20%-ot el fogjuk érni. Ez az elképzelés, hogy egy számot kelljen explicite támogatnunk az iparpolitikában, hát ez így nem működik ahogy a Lisszaboni stratégia sem működött, az igencsak voluntarista célkitűzések tekintetében. Ha megnézzük az adatokat, 2000 és 2012 között minden adat csökken eléggé erőteljesen, és feltűnő, hogy az egyik legnagyobb európai gazdaság, Franciaország helyzete hogyan alakult hát ez egy dél-európai és közben központi gazdaságnak is számít, és Franciaországot érintette a leginkább ez a visszaesés, most már nem ér el a 10%-ot sem az ipari termelés. Hogyha megnézzük Dél-Európát, és ehhez képest Németországot, Franciaországot vagy Olaszországot, akkor azt láthatjuk, hogy Portugália, Spanyolország, Írország rosszabbul teljesített, és igen komolyan érintette őket a válság. Itt az adatokból, az ábrából is láthatjuk, hogy mi az, ami lefele mutató tendenciát illa, ill, mutat, mi az, ami növekedik, a, a nyeresség az információ technológiában és az üzleti szolgáltatások területén. Hát minden egyes országban azt láthatjuk, hogy általában a mérleg pozitív, egy kivétellel Portugália, ahol ö, a vonal alatt láthatjuk az értéket, de azt láthatjuk, hogy Írországban, Franciaországban, az általános mérleg nem pozitív. De valójában az történik, hogy Európában nem vagyunk képesek kihasználni ezt az átalakítást, szerkezet átalakítást arra, hogy a potenciális GDP-nken növelhessünk és a munkahelyteremtés lehetőségein javítsunk. Tehát ami a növekedési potenciált illeti, ez továbbra is az alatt marad, amit várhatnánk. Ez egy rendkívül összetett folyamat. Nem csak feldolgozóiparról beszélünk, hanem általában a gazdaság általános helyzetéről is. Globálisan felaprózódik az érték létrehozó lánc, és aláás bizonyos ágazatokat, és egyetemvé teszi, hogy mi is ez az úgynevezett megosztott értéklánc. Tehát nem csak a vállalat szintjén történik ez a folyamat, és nem csak az új piacok megnyitása tekintetében, ami a hagyományos megközelítést tükrözni a nyitott makrogazdaságokban, hanem egyetemen ennél tovább kell lépnünk, A WTO és az OECD is a modern világot kezeli ilyen fogalmakkal. Egyértelmű, hogy egyre több az újraelosztás. Nem ágazatokról, nem vállalatokról, nem termékekről beszélünk, hanem tevékenységekről az egész világra szólóan. Bizonyos tevékenységek nagyon sok értéket hoznak létre, más tevékenységek nem hoznak annyi értéket létre, mint az előzőek ha a környezetvédelemre, a szociális kapcsolatokra vonatkozóan nagyon magas szintűek a szabályozások egy országban, ez befolyásolja az értékláncot. Tehát az az elképzelésem, hogy nem ágazatokra kell koncentrálnunk, és nem a feldolgozó iparra. Úgy gondolom, hogy új módon kellene besorolni a gazdasági tevékenységet, ezzel megoldanánk a probléma egy részét. A feldolgozóipart a korábbihoz képest másként kell megfogalmaznunk, és egyértelműen mondhatom, hogy nem látom támogatottságát annak, hogy a nemzeti vagy a nemzetközi szinten jelentkező tendenciákat úgy értelmezzük, hogy visszatérünk a feldolgozóipar múltbeli helyzetéhez. A bizottság közleménye nem erről szól, és az újraiparosítás nem a múltba való visszatérésről szól. Ez szerintem nem forradalom, nem is a helyzet konzerválása. Egyértelműen az a cél, hogy egy eszközt létrehozzunk olyan térségekre, országokra vagy országon feletti egységekre, amelyel általánosá tehetjük a javulást a tudás alapú társadalomban, a kultúra és a kreativitás ágazataiban, a feltörekvő gazdaságokban, és így valódi lehetőséget hozzunk létre az előrelépés szempontjából. Azt gondolom, hogyha valahova visszatérünk, akkor inkább a jövőbe fogunk visszatérni a dinamikusabb gazdasági növekedéssel, és így a tudomány, technológia, képesség, kultúra, kreativitás területein a rugalmassággal lehet olyan folyamatokat meghatározni, amelyel a világszintű elvárásoknak megfelelhetünk. A környezetvédelmi felelősségvállalás és a fenntarthatóság kiegyeztethető tulajdonsága révén. Tehát valóban egyetértek azzal, hogy a versenyképesség és a fenntarthatóság egy új kapcsolatot hoz létre, a versenyképesség, a szociális kohézió és a fenntarthatóság között a gazdaságainkban és a társadalmainkban. Az érték egyre inkább a tudáson múlik, és a megközelítése nem pedig egy adott folyamattól függ ez, mi szerint egy nyersanyagból a végterméket létrehozzuk. Az volt a feldolgozóipar múltja, nem pedig a jövője. És ez nagy elvárást jelent az iparpolitikára, hiszen szinte mindent újra kell gondolnunk az iparpolitika területén. El kell távolodnunk a hagyományos vertikális politikáktól, amely ágazat alapú, és arra kell koncentrálni, amiről most beszélünk, klaszterekre, horizontális politikákra, összekötött fellépésekre a vállalatok, egyetemek, technológiai központok között. Alapvetően nagyon konkrétan kell ezt tennünk, és nyitottan. Az iparpolitika fókusz az kell, hogy legyen, hogy megtaláljuk a választ arra, hogy hogyan tudunk értéket létrehozni, hogyan tudunk munkahelyet létrehozni, hogyan leszünk képesek arra, hogy a növekedést megerősítsük, nem pedig arról van szó, hogy hol tegyük ezt. És az általános feltételektől is el kell távolodnunk. Az általános feltétel Európa módja arra, hogy különböző ellentmondásos helyzeteket hozzon létre hogyha ex post módon értékeljük a felépéseinket az európai politikában, a struktúrális alapokban, akkor ebből paradoxonok keletkeznek. Nagyon sok pénzt költünk valamire, de soha nincsen elég pénz. És itt nem az az elképzelés, hogy még több pénzt költsünk valamire, hanem az, hogy jobban költsük el a rendelkezés, rendelkezésre álló összegeket. Úgyhogy több értéket tudjunk létrehozni ugyanabban az, ugyanazon összegből. Tehát, hogyha a strukturális alapokkal kapcsolatban azt mondjuk, hogy a programozási módszert eredményalapúvá kell tenni, akkor ezt nagyon komolyan kell vennünk. A potenciális feltételek nem jó iránymutatók. Az a jó iránymutató, hogyha megnézzük, hogy mit tudunk arról, hogy hogyan tudjuk megtartani azt, amit jól csinálunk, és nagyon gyorsan eltávolodni attól, amit rosszul csinálunk. Azt gondolom tehát, hogy integrálnunk kell az iparpolitikákat és a regionális politikákat. Nagyon sok előadás foglalkozik ezzel. Azt gondolom, hogy elsősorban A RISTRI metodológiával kapcsolatban fontos kimondani, hogy meg kell találnunk az egyensúlyt a között, amit az egyetemek, a tudomány, a technológia, a tudás területén teszünk, és a között, amit a vállalatok együttműködése, a fejlesztési megoldások és az új megoldások területén teszünk. Ezért tehát azt gondolom, hogy itt három megoldást kell alkalmaznunk. A központi megközelítés, a regionális innovációs rendszerekben a 0,3 százalékos megközelítés. A 3.0 változata ennek a megközelítésnek. Új termékekre van szükség, és ehhez szükség van ö, tudományra és technológiára, amely az egész világon rendelkezésre áll, és más egyetemeken pedig nem rendelkeznek még ilyen technológiai eszközökkel, csak egy adott régióra vagy országra vonatkozóan rendelkeznek tapasztalatokra, és hát nagyon sok egyetemen, kutatóközpontban a, az oktatók rendkívül nagy tudással rendelkeznek, de ezt a helyi vállalatok nem használják ki, úgyhogy ilyen jellegű megközelítésekre is szükség van. Ezért azt gondolom, hogy nyitnunk kell egyre nagyobb demokráciára van szükség. Egyre többet kell foglalkoznunk a versenyképességgel, a globalizációval, és így nagyobb legyen a globalizáció, nem pedig az a cél, hogy a társadalmunk átalaktásából eltávolodjunk. Európában azt gondolom, hogy van egy problémánk, és ezt én itt ki is mondom. Ha megnézzük a világot, a mi gazdasági politikáink Európában liberálisabbak, mint a feltörekvő országokban, Ázsiában, Japánban az ottani iparpolitikák. Itt Brüsszelben, amikor gazdaságminiszter voltam, az egyik legnehezebb feladatom az volt, hogy elmagyarázzam a kollégáimnak, hogy miért kellene Európa álláspontjában jó egyensúlyt kialakítani a fogyasztás és a termelés érdekei között. A textiliparban, az acéliparban, az autóiparban mindig egyensúlyt kell találnunk a között, hogy hogyan tudunk stabil, versenyképes vállalatokat és munkahelyeket létrehozni, és közben mit teszünk a lakosság életminősége javítása szempontjából. Sajnálatos módon Európa a múltban olyan utat követett, ahol egyértelműen a fogyasztói érdekek nagyobb szerepet kapnak, mint a foglalkoztatás és például a feldolgozóipar érdekei. És ez kapcsolódik ahhoz a nehézségünkhöz, hogy az egyes szakpolitikai célkitűzések között találjunk egyensúlyt. Versenypolitika, iparpolitika, és hát itt egyensúlyt kell találnunk. Európa jövője és az ipar és a feldolgozóipar jövője attól függ, hogy hogyan tudunk koherens megközelítést találni a közös valuta célkitűzései között, hiszen az euró válság egyben egy olyan válság is, amely egyértelműen megsérti mindazt, amit az egyetemen tanítunk arról, hogy hogyan lehet koherensen iparpolitikát létrehozni. A monetáris politika környezete rendkívül nagyon szigorú környezetet hoz létre a költségvetés szempontjából. Megpróbálunk egy célt követni az árfolyammal, mi szerint az infláció a 2%-hoz maradjon a lehető legközelebb, és közben a költségvetési politikával mindent lerombolunk. Ez nem lehetséges, ez nem koherens, ezzel Európát rendkívül nehéz helyzetbe sodorjuk, és ezt már látjuk is. Tehát a déleurópai újraiparosítás kérdése rendkívül releváns célkitűzés, ugyanakkor a világnak meg kell mutatnunk, hogy lehetséges az is, hogy ne csak merkantilisták legyünk. És lehetséges az, hogy továbbra is nyitva tartsuk a piacokat, és egyértelmű versenyszabályokat használjunk a piacokon, de koherensebbek lehetünk ezen érdekek kiegyensúlyozása között. És így tudunk nagy hozzáadott értéket képviselő munkahelyeket létrehozni a jövőben. Az újraiparosítás természetesen tovább megy a versenyképesség magasabb szintű tényezőivel kapcsolatban, és hát nagyon praktikus megoldás, hogyha nem foglalunk állást az innováció és a differenciáció között. A mostani időszakban a kulturális örökség, a kreativitás, az immateriális tényezők nagyon fontosak az érték létrehozásában. Ugyanolyan fontosak, mint az innováció. A technológia rendkívül releváns, de az, hogy felhasználhassuk a történelmünket, a civilizációinkat, a kultúránkat, azért, hogy a világpiacra differenciált termékeket tudjunk hozni, ez rendkívül fontos. Európa relevanciája idegenforgalmi célként egyértelműen nagyon fontos ezen megközelítés kidolgozása szempontjából. Az idegenforgalom nem technológiáról szól alapvetően, hanem arról, hogy értéket, munkahelyet, növekedést tudjunk a kultúrából, a kreativitásból és a kulturális örökségből létrehozni. Tehát én a 20%-ról inkább nem is beszélnék, ami az iparban betöltött szerepét illeti a feldolgozóiparnak, a gazdaságban betöltött szerepét illeti az iparnak. Azt gondolom, hogy hogyha Európában csökken a GDP, akkor új együttműködésre van szükség a feldolgozóiparban azért, hogy létrehozzuk ezt a GDP-t. Az ipar van nagyon sok most a szolgáltatás szerepe, és nagyon sok a szolgáltatásban is az ipar szerepe. Az elsődleges termelés, hogyha megnézzük a primér termékeket, azt látjuk, hogy ezek is tudást használnak fel. Például a bortermelés. Nem arról szól a bortermelés, hogy a szőlőből valami pirosat, vagy fehéret, vagy rózsaszint csinálunk. Nem. A bortermelés a fenntarthatóságról szól, és nagyon sok egyetemi tudást is felhasználnak a borkészítésben. Ezért tehát a tudás az érték létrehozásának egy új formája. Nem lehet a feldolgozóiparban elkerülni olyan dolgokat, amelyeket, amelyekről tudunk, azzal kapcsolatban, hogy hogyan lehet hatékonyan felhasználni az alapanyagokat, hogy hogyan tudunk üveget készíteni fémből, arra vonatkozóan, hogy hogyan lehet új alternatív energiát termelni. Tehát erről szól a feldolgozás, a feldolgozóipar, és ez egyre inkább tudásalapú, és arról szól, hogy hogyan lehet új módszereket hatékonyan kidolgozni. Tehát a feladatokra kell koncentrálnunk, nem pedig a termékekre és a javakra. Olyan feladatokra van szükségünk Európában, amelyek értéket hoznak létre, együttműködés alapúak, és intenzíven használják fel az egyes különböző intézmények és szervezetek munkáját. Az adatok egyértelműek azzal kapcsolatban, hogy mi a probléma Dél-Európában. A versenyképességi válság egyértelműen nagyon erős Dél-Európában, és mint már mondtam, Olaszországban, Franciaországban vagy Görögországban, ahol a kiigazítási folyamat rendkívül nehéz volt, és általában véve nem igazán jól kezelték, nem csak Görögországról beszélek természetesen, de ha megnézzük Németországot, Németország kiemelkedik Európából, hogyha ezt összehasonlítjuk a német eredményt a világban a többi vezető gazdasági hatalommal, hát világszintű összehasonlításban már Németország sem annyira kiemelkedően jól teljesít. Tehát nézzük meg, hogy hogyan kell a különböző megoldásokat megtalálnunk. És gyakorlati szempontból Megfeledkeztünk arról, hogy a piacok értékalapon működnek, nem pedig volumen vagy áralapon. Ami egy vállalat számára releváns, az az, hogy mit tud eladni, és természetesen ez az ártól és a mennyiségtől függ. Ha megnézzük Németországot, <clears throat> az export relatív ár csökkentésében volt a legjobb teljesítménye Németországnak, és ugyanitt volt a legjobb teljesítmény export szempontból. Más országokban, Görögországban, Portugáliában, Spanyolországban nem volt nagyon más a megközelítés, mint Németországban, és hát Svédországot azért nem veszem itt figyelembe, mert nem az térség része. Csak annyit szeretnék elmondani, hogy ami a globalizációban és az exportban releváns, az a hozzáadott érték, nem pedig a növekedési áramlatok. Tehát itt az egyes specializációk közötti különbséget láthatják. A, ami az exportot illeti, a hozzáadott érték megosztása egészen más A nemzeti hozzáadott érték szempontjából egészen más a helyzet, mint hogyha a bruttó exportértékeket nézzük meg, ami a globalizációt illeti, a célkitűzés, a hozzáadott érték. Ami az import tartalmát illeti az egyes európai gazdaságoknak, itt láthatják, hogy ebből a szempontból még nagyon sokat javíthatunk a helyzeten. Javítanunk kell a kapcsolatokon hogyha az Európai Uniót akarjuk építeni, akkor arra kell gondolnunk, hogy Európát kell preferálnunk, nem jogi szempontból, de azáltal, hogy együttműködésre alapulóan hozzuk létre az értékeket. A multinacionális cégekben nagyon sokat tehetünk azért, hogy az európai hozzáadott értéket növeljük az exportjainkban. Három megállapítással zárnám az előadásomat praktikusan kell megközelíteni a kérdést, a versenyképesség növeléséhez három dologra van szükség. Kumulatívan kell növelni az érték termelékenységet. Nem hatékonyságról van itt szó, hanem arról, hogy olyan állást tudjunk kialakítani, amelyel globális az értéklánc. Nem a hatékonysággal van a probléma, hanem azzal, hogy milyen feladatokat és pozíciókat dolgozunk ki az egyes gazdaságokban, a felaprózódott hozzáadott értékláncokban. Tehát a jobbnak kell prioritást adni, nem pedig a többnek. És ez nagyon fontos a strukturális alapok kezelésében is. Rendkívül szelektíve is lehet a strukturális alapokat kezelni. A termelékenység a növekedésről szól, és több tényezős kérdés, nem csak egyszerű kérdésekből áll ez össze. Arról szól, hogy hogyan lehet kollaboratív módon megközelíteni a termelést. Tehát nagyon gyakorlati kérdésekről van itt szó, szelektíven kell megközelíteni az alapok kezelését, és kollaboratív módon kell az értéket létrehozni. Együtt kell működni az egyetemekkel, azért, hogy valódi értéket tudjunk létrehozni. és a nem költség alapú versenyképesség területén új megközelítést kell alkalmazni. Ez az igazán jó dolog Európa szempontjából. A világnak és a lakosságainknak el kell adnunk azt, amit nem vettünk meg. Azt kell eladnunk, amit nem veszünk meg. Azt kell eladnunk, amivel rendelkezünk a tudásunkat, a kapacitásunkat arra, hogy új termékeket, új megoldásokat hozzunk a piacra. Végül pedig intenzívebb és intelligensebb, ez most eléggé divatos kifejezés, tehát intenzívebb és intelligensebb megoldásra van szükség a globalizációban betöltött szerepünkkel kapcsolatban. A globalizáció nem okoz problémát. Az okoz problémát, hogy megpróbálunk ö, kibújni az alól, hogy vezető szerepet töltsünk be a globalizációban. Ez Európa történelme, hogy globális világot hozzunk létre, nem kis világokat akarunk létrehozni. Európa nem tehet úgy, mint sok dél dél-európai ország, Portugália vagy Spanyolország, ahol a világot ketté akarták osztani korábban. Nem félhetünk a globalizációtól. De szükségünk van megfelelő eszközökre. Például Európa erős valutájával nem fektetett túl sokat be a világba. csoportgazdaságok, gazdaságok, amelyek komoly amelyek erősen tartják a valutát, és nem fektetnek be a világba, hát ez egy rejtély. Arra szolgál az erős valuta, hogy be lehessen fektetni máshol a világon. Köszönöm. Ecco, Köszönjük szépen hát az professzor úrnak ezt a beszámolót, noha kétszer annyi időt használt fel előadására, mint amennyit eredetleg neki szentünk. Kárvályó kolléga következik, tessék. Uh, thank you very much for uh, thank you very much professor Matthews very interesting very important uh... Köszönjük szépen ezt a rendkívül érdekes és igen részletes prezentációt. Én egy kérdést szeretnék feltenni önnek, tulajdonképpen arról van szó, hogy a tudásba való beruházás és a gazdasági növekedés között milyen kapcsolatot tudunk felfedezni. Én úgy gondolom, hogy jelen pillanatban nincsen elég beruházás egyébként az iparba, az oktatásba és a kutatásba, és ezért is nem tudunk megfelelő gazdasági növekedést létrehozni. Ez Portugáliában mindenképpen probléma, de azt hiszem, hogy egész Dél-Európára jellemző. Felsorolt ön az imént olyan makroökonomiai feltételeket, IPR-t, szellemi tulajdonjoggal kapcsolatos kérdéseket, amelyeknek mindenképpen megfelelően kellene működniük annak érdekében, hogy azt a tudást, amit itt Európában összegyűjtünk, azt át tudjuk fordítani olyan szolgáltatásokba és olyan termékekbe, amelyek Európában jönnek létre, és nem máshol. Például itt van a nap elemekre vonatkozó kérdés illetve nagyon sok más is, amit Európában találtak fel, vagy Európában hoztak létre először, de aztán mégsem Európában dobtak piacra. Tehát valahogy ennek a tudásnak, ezeknek a termékeknek Európában kellene maradniuk, és Európából kellene ezeket piacra dobni. És ezzel nem csak gazdasági növekedést, hanem munkahelyteremtést is el tudnánk érni. Ami pedig az egyetemeket illeti, Stuttgartban például a Stuttgarti Egyetem sikerének az az egyik kulcsa, hogy egyrészt megfelelő infrastruktúrával működik, másrészt pedig nagyon magas kiválósági szinten mozog. És ezeken az egyetemeken azt is megfigyelhetjük, hogy ezek az egyetemek általában nagyon jól működő ipari régiókban kapnak helyet. Köszönöm. Röviden szót adok válaszadásra, mondja az elnök asszony. A válasz? Pontossá kell tenni a kutatás és az innováció közötti különbséget. A kutatás természetesen fontos, ez egy tudományos tevékenység, és maga az innováció ezzel kapcsolatban pedig már magán a piacon jelenik meg. És Európában nagyon sokszor látjuk ezt, különösen a déli országokban, hogy foglalkozunk az innovációval, de valahogy mégis lentről fölfelé gondolkozunk, és nem föntről lefelé. Úgyhogy úgy gondolom, hogy az egyik probléma megoldás az lenne, hogyha az innováció eljutna magára a piacra, eljutna a vállalkozásokhoz is, eljutna azokra a helyekre, ahol konkrétan az ipari tevékenység, a gyártási folyamat lezajlik. Ebben a tekintetben Európa nagyon sokat tanulhatna az USA-tól, ugyanis ott közpénzeket használnak fel arra, hogy információt, tudást, technológiát lehessen széles körben is ismerté tenni. A KKV-knek ilyen gyakorlati megoldásokra van szükségük annak érdekében, hogy innovatívak tudjanak lenni. Ez az első fontos pontom. A másik az, hogy a tudás és a tudomány nem regionális, hanem világszintű. Ezek globális fogalmak. A mindennapi megközelítés természetesen egy adott esetben regionális jellegű lesz, de maga a tudás és a tudomány mindenképpen határokon átnyúló jellegű. És aztán nyilván maga a konkrét ipari tevékenység és a munkahelyteremtés regionális szinten valósul meg. Az egyetemeknek és a nagyon jó egyetemeknek is úgy kellene működniük, hogy magukba foglalják az egész globális tudást, ami a világon létezik. Nem csak a regionális korlátozott tudást és megközelítést kellene továbbadniuk, hanem a globális, ez egész globális tudásanyagot. Európában vannak olyan régiók, ahol remek vállalkozások működnek, és remek egyetemek működnek, és ezek együtt is tudnak működni, ami mindenkinek az érdeke. De sajnos ez nem mindenhol valósul meg. Amikor gazdasági politikáról és iparpolitikáról beszélünk, akkor mindenképpen az oktatást, és az egyetemeket is be kell vonni. Nem elég az, hogy bizonyos kérdésekről mondjuk beszélünk a médiákban, a rádióban vagy a televízióban. Ettől még a problémák nem oldódnak meg. A problémák megoldásához politikai döntések, kormányszintű döntések születnek, és ezeket kellene a 8 órás híradóban hallanunk, hogy milyen konkrét intézkedések születtek, és hogy ezek az intézkedések a nap 24 órájában, a hét hét napján hogyan segítik a vállalkozásokat és az ipart. Tehát húsvér embereket, vállalkozásokat kell segítenünk, és nem teóriákat kell kidolgoznunk, hiszen egyébként nem jutunk semmilyen módon előre. A kutatóközpontokat, a technológiai központokat és az egyetemeket arra kell ösztönözni, hogy az általuk létrehozott tudást minél szélesebb körben osszák meg, hogy ezek az iparban és a gazdaságban kézzelfogható eredményeket hozzanak létre. És nagyon sok olyan eset van, amikor nagyon komoly tárgyi háttér nem is lenne szükséges az innovációhoz, egyszerűen csak a tudás továbbadása, vagy egy gombot kellene megnyomni, hogy ezek az információk, ezek a tudás anyagok mindenkihez eljussanak. Tehát szerintem az a fontos, hogy a, itt a döntéshozók lássák a politikai felelősségüket, és a gyakorlati szint is megfelelőképpen megvalósuljon. Köszönöm ezt a pontosítást a válaszadást illetően, és kezdjük is meg az első panelt, amely a versenyképesség és klaszterek témájával foglalkozik. Makios professzor úrnak adok szót 10 percben. Kérem, hogy tartsa be a felszólás időt, ha lehetséges. Chairman, members of the committee, I will come immediately to a tangible solution for the problem. Uh... Köszönöm szépen. Igen, azzal én is egyetértek, hogy gyakorlati jellegű megoldásokat kell keresnünk, és úgy vélem, hogy a cluster nagyon fontos ilyen eszköz a regionális fejlesztés tekintetében. Az innováció megváltoztathatja a világot. Méghozzá azért, mert ez egy olyan intelligens ötlet, amely tulajdonképpen egy termékben nyilvánul meg az egész folyamat végén. Tehát a cluster igazából egyfajta eszköz. A szilíciumvölgy vagy a Skype óriási módon átformálta a világot. Finnország innovatív oktatási rendszere például technológiai szinten világvezetőnek számít. Én a Corelia klasztert szeretném bemutatni önöknek. Ez egy görög klaszter, az elmúlt 6-7 év munkáját szeretném bemutatni. Ez tulajdonképpen egy katalizátor szerepet betöltő klaszter, amely a regionális fejlesztésben nagyon fontos szerepet játszik. A fiatalokat próbáltuk bevonni Görögország gazdasági fejlesztésébe, és megpróbáltunk nekik egy olyan képet adni, amit követhetnek. A mediterrán régióban két és fél ezer évvel ezelőtt a görögök megváltoztatták az egész világot, azért, mert az agórát alkalmazták, és az agóra tulajdonképpen nem volt más, mint egy klaszter, ahol összegyűltek az emberek, és megváltoztatták a világot azzal, hogy beszélgettek egymással. Periklész, illetve elnézést mondja az előadó, Euklideszre gondolok. Az euklideszi geometria szintén úgy jött létre, hogy az emberek találkoztak, úgymond klasztert alkottak, és megosztották a tudásukat egymással. Arisztotelész szintén, ha úgy vesszük, végül is megváltoztatta a világot, hiszen az első szintű globalizációt hozta létre a világon. Úgyhogy Görögországban ezeket a példákat figyelembe véve hoztuk létre ezt a klasztert, és úgy véljük, hogy ez a példa bárhol máshol is alkalmazható lenne. A regionális fejlesztésnek olyan eredményekkel kell járnia, amelyek globális versenyelőnyhöz vezetnek. Na most, hogy mi a klaszter? Michael Porter azt mondta, hogy a klaszter definíciója az, hogy ez egy földrajzi koncentrációja összefüggő, de mégis egymástól független működő cégeknek és intézményeknek, itt az intézmények alatt általában egyetemeket értünk, hogy közösen tudják felhasználni a lehetőségeiket, együtt tudjanak működni, és kiegészítsék egymást, és ez a kiegészítő jelleg, ez itt a kulcs szó. És én úgy vélem, hogy a kreativitás tényleg örömöt ad a teremtésnek, bármit teremtsünk is, bármilyen terméket vagy szolgáltatást. Tehát ez egy örömteli teremtő folyamat, amit itt létrehozunk a klaszteren belül, tehát innováció, iparpolitika és az egyetemi tudományos világ össze kell, hogy kapcsolódjon. Amit a Korelián belül megvalósítunk, az egyébként nem egyszerű. Ez egy egyfajta katalizátor, amely az ipart, a tudományos világot és az Európai Unió képviselőit, finanszírozási intézményeket, bankokat és fogyasztókat, infrastruktúra szolgáltatókat, stb. fog össze. És hogy hogyan? Először is egy előkészítő tanulmányt kell elkészíteni, egy úgynevezett térképezést. Ez egy tematikus térképezés. Legalább 10 cégre van szükség, ami mondjuk a mikroelektronikában dolgozik. És hogyha megvan ez a térkép, akkor az első fázis következhet, mert a térképezés még csak a nulladik fázis volt, és az első fázisban meg kell nézni egy kísérleti program keretein belül, hogy mit tudnak létrehozni ezek a cégek. Utána be lehet vonni a kutatóintézeteket, be lehet vonni az egyetemeket, és a második fázisban pedig meg kell nézni, hogy honnan lehet finanszírozást találni, és konkrét termékeket hogyan lehet létrehozni ebben a klaszterben, ami gazdagságot hoz az adott országnak és az Európai Uniónak. Az elmúlt hat évben a korália csodát hozott létre Görögországban, egy kisebb csodát. Ez egy mikroelektronikai klaszter, amelynek most már 130 tagja van, 80 cég és vállalkozás, és 40 egyéb intézmény, például egyetemek, jogászok. Az elmúlt két évben létrehoztunk egy új klasztert is, amely kifejezetten az űrtechnológiákkal foglalkozik, valamint egy játéktechnológiákkal foglalkozó klasztert. Tehát összesen most már három külön dimenzióban működik a korália. Ez tulajdonképpen egyfajta ökoszisztémának tekinthető az információs technológiák világában és nagyon sok egyéb ágazat is csatlakozik hozzánk, tulajdonképpen tízezer valamilyen szinten velünk kapcsolatban álló tag van. És ezekben a nyomorúságos években, amin Görögország most keresztül ment, valóban csodával határos, hanem csoda, amit mi létrehoztunk. Tényleg fantasztikusan működik ez a klaszter, az egész olyan, mint a szilícium völgy. Most már rengeteg cég jön Görögországba, hogy ezzel a klaszterrel kapcsolatot tudjon teremteni. Az egyes és a kettes fázis átlépése óta megkettőztük, sőt, meg is háromszoroztuk a forgalmunkat, úgyhogy most már mondhatjuk, hogy megérett a korália. A mikroelektronika területén mindenhová exportálunk a világban. Maguk a termékek egyébként itt láthatók ezen a dián, amit most mutatok. Ami az európai finanszírozási rendszereket illeti, 30 millió euróban részesültünk, és 40 új terméket tudtunk piacra dobni. Ebből az első egy MEMSense, ami egy intelligens szenzor, egy innovatív intelligens szenzor, aminek fantasztikus eredményei vannak, és a világon most már mindenhol megtalálható ez a MEMSense szenzor. Az innovatív központjainkban működnek olyan vállalkozás inkubátorok is, amelyek az új vállalkozásokat segítik, és ez is egy rendkívül sikeres kezdeményezés, mert így bevonhatjuk a fiatalokat, és arra ösztönözzük a fiatalokat, hogy, hogy egyetemen tanuljanak, és utána, hogy vállalkozást indítsanak. A fiatal vállalkozók megsegítésére egyre több erőfeszítést fordítunk. Az egyetemeken és a kutatóközpontokban vannak ilyen karriernapok, ahova eljöhetnek a fiatalok, most már évente három ilyen napunk is van, és megpróbáljuk őket az MIT-re, a Barclay-re vagy a Georgia Tech-re kiküldeni egy egyhetes, tíznapos látogatásra, hogy ezek a fiatalok lássák, hogy hogyan működik a világ ezeken az egyetemeken és kutatóközpontokban. A Eurobankot is elindítottuk, az egg, mint tojás, és azt jelenti, hogy lépj be, növekedj és lépj ki. Tehát az Eurobankkal együtt létrehoztuk ezt az kezdeményezést, amely egy éven keresztül segíti a fiatalokat, akik jelentkeznek erre a programra, képzést kapnak, mentort kapnak, annak érdekében, hogy a saját vállalkozásokat el tudjuk indítani Görögországban és Görögországért. Egyébként páneurópai jellegű ez a korália, mert más projektekben, nagyobb projektekben is részt veszünk más klaszterekkel. Ezek közül az egyik a Szeneko, amely a klaszterek kiválóságának növelésére irányul, mit is lehet ezen belül tenni. A klaszter menedzsereket képezzük, és tovább képezzük a dél-európai régióban, és ez a továbbképzés remekül működik. Az a velünk együtt dolgozó menedzserek, cluster menedzserek segítséget kapnak abban, hogy a saját klasztereiket hogyan tudják európai szintűvé fölemelni. És még egy percet kérnék elnök asszony, és aztán befejezem. Az új stratégiák szempontjából Dél-Európa rendkívül fontos, mert a régiók közötti együttműködés nagyon sok pozitvummal járhat ebben a nehéz helyzetben lévő régióban. Tehát lentről fölfelé történő megközelítéseket kell alkalmazni, a nemzetközi tapasztalatokat felhasználni, fel kell karolni a tehetséges embereket, be kell őket vonni a klaszterek működésébe, és én úgy gondolom, hogy a mi példánk egyértelműen mutatja, hogy a vállalkozásokat lehet segíteni egy olyan országban, ahol nehezen működnek egyelőre a dolgok. A kormányjal is együttműködünk, és a kormány nagyon sok esetben tanácsadóként kér fel minket iparpolitikák vagy adópolitikák kidolgozásában. Hogyha megnézzük Görögországot, a mezőgazdaság, a turizmus és a hajózás a legfontosabb iparágak, és mi éppen azért választottuk az információs technológiákat a klaszterünkbe, mert ez mind a három imént említett területet segítheti. És most Európához szólok, illetve önökhöz szólok, és az lenne az üzenetem, hogy Európában a belső piacnak működnie kell, az ipart segítő hálózatoknak, az ipari angyaloknak, a business angeloknak jobban kellene működniük, a szabadalmak kezelését és a szabadalmi ügyek megoldását hatékonyabban kellene kezelni, az innovációra jobban oda kellene figyelni, és akkor nagyon sok módon segíthetnénk az ipari ágazatnak. Az inkubátorok, a vállalkozás segítés, a fiatalok bevonása az innovációba elsődleges célkitűzésünk kell, hogy legyen. Grazie lei per questa interessante. Köszönöm szépen ezt az érdekes beszámolót, professzor úr. Most Ortiga Agiles úrnak adok szót, aki Smart Specialization szakértője, önni a szó. Okay. Figo. Dottoressa. Anche a lei 10 minuti. Ön is 10 percben kap szót. Uh, hello, good morning. Um, first of all, thank you very much for the invitation. Köszönöm szépen a meghívást részemről. Nagyon sok elképzelésem lenne az előadásomat illetően. Az elmúlt három évben a Smart Specializationről rengeteg előadást tartottam, és most a legfontosabb tényekre szeretnék összpontosítani, melyeket mostanig összegyűjtöttünk, ami Dél-Európa régióit, Dél-Kelet-Európa régióit illeti. Most egészen gyorsan beszélek az európai ö, iparpolitikáról, aztán a Smart Specialization elveiről, a saját helyzetünkről, ezt követően a kelet európai régiókra váró kihívásokról szólnék, majd pedig azon kihívásokról, amelyekkel jelenleg szembenéz Európa Smart Specialization stratégiája a aktiválásakor. Ezt követően a RISZTRE rendszerünk különböző részéről beszélnék, melyet 2010-ben tettünk közzé, és aztán néhány példáról, amelyek ezen újraiparosítási sémán alakulnak. Végezetül az esettanulmányokról szólnék, Spanyolország, Olaszország és Görögország egyes régióit, illetően, illetve Ciprus egyes régióit, illetően, és persze Portugália régióiról is. Bemutatom majd, hogy melyek az ágazati prioritások, és melyeket választottunk ki mostanáig. Nos, ahogyan mondtam, nem fogok ezen szakpolitikákról részleteiben szólni, de hogyha uhatják, ezt a részét a beszámolónak meg tudom önöknek küldeni. Tehát az intelligens specializáció, melyek is az elvek, a klaszterek és a versenyképesség összefüggésében ezen a területen. Nos, mindenek előtt nincs olyan megoldás, amely mindenki számára megfelelő lenne. A Smart Specialization stratégiákat integrálni kell, és természetesen Specifikus megközelítést kell alkalmazni minden egyes terület esetében, ahol ezen stratégiákat alkalmazni kell a környezeti, a társadalmi feltételek figyelembevételével. A szakpolitikákat tehát személyre kell szabni, a helyi körülményekhez kell igazítani. Ezen kívül a különböző létező ipari modelleket is figyelembe kell venni. Tehát a regionális fejlesztés és innováció különböző modelljei léteznek, illetve az iparosítás különböző modelljei, merről ma szólunk. Tehát a régiók megpróbálják újra felélénkíteni egyes ágazataikat, illetve új technológiákat vezetnek be, megpróbálják a technológiákat diversifikálni, megpróbálnak új gazdasági tevékenységeket kialakítani, hatalmas változásokkal az innovációt igénybe véve. Itt van például az idegenforgalom, példája az új technológiákkal, vagy pedig új innovációs formákat, társadalmi innovációs formákat vezethetnek be, például a kulturális örökség valorizálásával ez tehát néhány kihívás csupán a dél-kelet-európai országok régiói számára. Ezek kihívások a társadalom számára, hiszen nagyon súlyos probléma a munkanélküliség, képzésre van, van tehát szükség a kompetenciák javítására, és aztán ugye ismerjük a hatalmas munkanélküliségi mutatókat a fiatalok körög, körében Görögországban, Spanyolországban vagy akár Olaszországban. Nos, vannak olyan régiók, amelyeknek olyan tevékenységei, illetve eszközeik vannak, amelyek az idősebbek vállalkozói szellemét akarják élénkíteni, vagy új ágazatokra is gondolnunk kell, mint az egészségügy, például a kokán, egyes országokban a távoli régiókban élő ö, lakosság problémái vetődnek fel, javítani kell a kutatók mobilitását, a társadalmi ö, integrációt, a hozzáférhetőséget és a többi. Nagyon sok problémával szembesültünk, és nagyon kockázatot is azonosítottunk. A vállalkozói kultúra esetleg nem elég fejlett az adott régiókban, ösztönözők tehát azokat a tevékenységeket, amelyek a vállalkozói szellemet élénkítik, már az általános iskolától kezdve és a későbbi szakaszokban is, annak érdekében, hogy jobb alapokat nyújtsunk a vállalkozói tevékenységnek. És rengeteg régióban láthattuk, hogy a bizalom hiányának problémája merül fel az önkormányzatokkal, a kormányzattal szemben egyáltalán tehát bármiféle regionális szintű stratégia szolgálhat arra, hogy az célokat megvalósítsuk. Aztán itt vannak a kihívások a végrehajtás tekintetében. A Smart Specialization stratégiájánál e, felmerült az arányosság problémája a Smart Specialization stratégiája esetében. Bármiféle klaszter tevékenységnél, illetve az újraiparosításnál nem csupán a strukturális alapokra vagy ilyen jellegű alapokra kellene támaszkodni, hanem más finanszírozásokra, kiegészítő finanszírozásokra is szükség van. Mi is történik a régióban? Itt egy kettős probléma merül fel. Nagyon alacsony a maga emberuházások szintje a kutatásba, fejlesztésbe, ugyanakkor megtapasztaljuk a recesszió problémáját is, és a közberuházások volumene is csökken. Tehát nehéz a hozzáférés a pénzeszközökhöz, a forrásokhoz. Egyes országokban az arányosság kihívása sokkal erőteljesebben jelentkezik, mint másokban. Aztán itt van a szét, töredezettség és a stabilitás hiányának problémája. Láthatjuk, hogy az ágazatok nagy többségét ösztönözni, támogatni kell, de nagyon, ugyan, nagyon hasonló a tevékenységek jellege az egyes régiókban, noha az átfedéseket jobb lenne elkerülni, jobb lenne specializálódni. Jobb lenne megérteni, hogy egy adott régiónak milyen versenyerőnye lehet, hogy aztán a az egyéb határokon átnyúló, illetve határok menti régiókkal együttműködéseket tudjon kialakítani. Aztán itt vannak a tulajdonnal kapcsolatos problémák. Egyes régiókban nagyon erős lobby tevékenység zajlik, amely a magán részvételre is kihat, egyes esetekben ugyanazon vállalaton belül is, ahol támogatások lennének nyújthatóak. Nos, ott gyakran a forrásokat egyenlő módon osztják el az összes szereplő között, és bizonyos esetekben erőteljes regionális egyenlőtlenség tapasztalható. Itt felmerül a hozzáférhetőség problémája, így például Dél-Olaszországban, és az éghajlatváltozással összefüggő problémák is felmerülnek. Dél-Olaszországban, Spanyolországban, Portugáliában ezen kívül sok számunkra lehetőséget kell, hogy teremtsenek a vízgazdálkodás ágazatában például, vagy a hulladék gazdálkodásban, az újrahasznosításban, például a Kokán egyes szigeteken. Ez tehát mindenképpen egy ösztönzendő ipari, iparosítási modell. Aztán itt van a technológia kihívása egy nagyon széttöredezett világban, itt utalnék a bürokráciára, illetve a szabályozással összefüggő problémákra. Aztán a kutatási eredmények innovációvá válásával kapcsolatos problémák is felmerülnek. Ezek tehát azok a lépések, amelyeket azonosítottunk Nem szeretném az összes szakaszt most itt felsorolni, melyeket önök már ismernek, de vannak még itt egyes szakaszok, amelyeket bemutatnék bizonyos példákkal alá támasztva. Mindenek előtt például az egyes feltételek figyelembevételével a lehető legjobb megoldásokat kell megtalálnunk az adott régióban, a strukturális alapok igénybevételével az erős és a gyenge pontokat, illetve lehetőségeket kell azonosítani az adott régió esetében. Aztán vannak kiegészítő jellegű régiók az elemzés során, van egy benchmarking elemzés a nemzetközi szintű versenyképesség felméréséhez, a régión, illetve egy adott államon belül, valamint nemzetközi szinten. Van egy példa Spanyolországban, a Navarra esete, amelynek van kapcsolata a hasonló ipari tevékenységet folytató régiókkal, mint Aragona. Megpróbáljuk itt a prioritásokat azonosítani, illetve az együttműködési lehetőségeket felterni ezen kritikus tömeggel, és aztán itt van a közigazgatás kérdéseit is. Tudjuk, hogy nagyon sok régióban fórumokat tartanak, hogy az érintett gazdasági szereplőket a lehető legjobban bevonják ezen tevékenységekbe. Most pedig áttérnék a prioritásokra az újraiparosítási sémák kialakítását, illetően a Navarra esetében más és más klasztereket próbálnak kialakítani. az alap klaszterhez képest, hogy megőrizzék a foglalkoztatottságot az adott régióban, vagy ö, olyan stratégiákat alakítanak ki, amelyeknek globális kihatásuk lehet, illetve jövőbeli kötelezettségvárosokkal is járnak, vagy akár ide kapcsolódik még az oktatási klaszter is. Emilia Romagna esetében szintén azonosítottuk a fő kihívásokat, a hagyományos ágazatokat akarjuk ösztönözni, javítani, és az új klasztereket megerősíteni. Ezen kritériumokat követtük, elemeztük a tevékenységeket, amelyek az ő megítélésük szerint folytathatók, végezhetők, és amelyek megfelelnek ezen kritériumoknak. Aztán rengeteg példánk van még itt a különböző ágazatokból, és aztán a végrehajtásról kell beszélnünk, itt is van néhány példa azt illetően, hogy mit is lehet tenni, hogy különböző szakpolitikák vegyülékét végre tudjuk hajtani, a kutatási fejlesztési tevékenységek aktiválása céljából, a tudás átadás ösztönzése céljából, tematikus platformok révén, regionális hálózatok révén, az upgrading révén a technológiában, és egyéb specifikációk részén. Itt van például Castilla La régió példája. Itt a regionális egyetemek támogatásáról van szó különböző alapokkal, forrásokkal, hogy ezen egyetemek és a vállalatok között egyet, együttműködést hozzanak létre, hogy a vállalatok nemzetközi szinten versenyképesebbé váljanak. Ugyanis, hogyha nem javasol meg az az együttműködés, ha nem lesznek versenyképesek nemzetközi szinten. És itt van még egy másik érdekes példa. Itt most nem is Dél-Európáról van szó, hanem Hollandiáról, egy régióról, amelyet 19 régió részvételével hoztak létre négy országból Közép-Európában, hogy létrehozzák a kritikus tömeget. Itt van az alapkutatás az egyetemeken, de esetleg nincsenek érdekelt vállalatok az adott esetekben, a kutatási rend nem érdeklődnek ezek a vállalatok. Itt most megtaláltuk a lehető legjobb lehetőséget, hogy nemzetközi szinten versenyképesek legyen, legyünk, tehát itt a különböző országok régiói közötti együttműködést támogattuk, ösztönöztük, amikor tehát tanácsadói tevékenységet folytatok dél-európai régiókban, akkor megpróbálok arra is figyelni, hogy milyen egyéb adottságok vannak a határaikon túl, a szomszédországokban. Nos, ezek tehát az újra iparosítási sémek, amelyeket mostanáig esettanulmányunk tanulmányunk révén azonosítottunk. Elnök, köszönöm. Elnézést, hogyha néha kicsit sürgettem önöket, de Egyre inkább fogy az időnk, és még a vitára is kell hagyni némi időt, egyesek már jelentkeztek is szólásra kollégeink közül. Néhány percet adok mindenkinek, hogy aztán előadóink is kapjanak lehetőséget a válaszadásra. Bütiko Ferúr jelentéstevőként fel kíván szólani? Igen, aztán a többi kollégának adok szót, tessék. Köszönöm ennek asszony. Meg, Zemekiosz úrnak szeretnék egy, Vasilis Mekiosz úrnak egy kérdést feltenni. A kiküldött munkaerőnek milyen szerepe lehet abban, hogy a regionális klasztereket elősegítsék? Rendkívül sikeresen fel tudjuk használni, fel tudják használni India, Kína és Brazília ezen kiküldött munkaerőt arra vonatkozóan, hogy az otthoni gazdaságukat így tudják képviselni. Európa ebben nem annyira sikeres. Mi gyakran beszélünk a brain drainről, de valahol azt gondolom, hogy nem brain drainről kellene beszélni, hanem meg másként megközelíteni ezt a kérdést. Arról úgy felhasználni ezt a folyamatot, hogy egyfajta értékként fogjuk fel, és fel tudjuk őket használni a klasztereink kiepítésében Van-e bármilyen tapasztalatuk ezzel kapcsolatban? Nos, először hallgassuk meg a kérdéseket, és aztán adjanak inkább választ. Castillo asszony Pilar. Uh, uh, Köszönjük az előadásokat. Én is nagyon koncentráltan szeretném a célzottan feltenni a kérdésemet, nem tudom, hogy ki fog rá válaszolni. Az ICT-vel kapcsolatban, az információs kommunikációs technológiával kapcsolatban. Ez egy horizontális tényező, és azt is mondhatjuk, hogy minden társadalmat és iparágat érint. És ebből a szempontból azt gondolom, hogy ez egy külön területe lehet a mi gondolkodásunknak, amikor azt nézzük, hogy van-e szükség, van-e hiány bizonyos területeken, mindenképpen rendkívül fontos az, hogy új irányt adjunk, vagy elemezzük azt, hogy mire van szükségünk az iparban, délen, Európa közepén és északon. Ebből a szempontból a készségek, egyetemi szintű, de minden szintű készségek, az infrastruktúra, például a számítógép, a felhőszámítás technológia területén, amikor át lehet helyezni a, rende, a szükséges adatok tárolását, aztán a hálózatok biztonsága. Nos, ezen kérdéseket hogyan tudják most európai szinten értékelni, és leginkább Dél-Európában? Hogyan értékelik ezt? Mire van szükségünk? Miből lenne többre szükségünk? És mi az, amivel kapcsolatban sürgősen felmerül ez az igény. Jonasson kolléga következik, tessék. Thank you very much, and thank you very much. Köszönöm. Nagyon köszönjük az egyértelmű üzeneteket, amiket kaptunk az előadóktól. Mielőtt európai parlamenti képviselő lettem volna, én regionális miniszter voltam az egyik legglobalizált svéd térségben, és egyértelmű az üzenet, hogy regionális klaszterek vannak, közben az egész globalizációra nyitottak maradunk. És ez mindenképpen közös pont a regionális politikai szint és az európai politikai szint között. De őszintén szólva néha a nemzeti szint az, amely nem ugyanezt a megközelítést alkalmazza. a parlamentben, amikor ezen kérdések felmerülnek, Bütikofer úrral, én vagyok az árnyék jelentéstevő, erre még visszatérnénk. Az európai eszközök eléggé gyengék ezen iparágban. Tehát, hogyha a tanácsal és a tagállamokkal, a politikai barátainkkal beszélünk, akkor a kérdés felmerül, hogy ezen egyértelmű üzeneteket tudjuk-e ott is hordozni, ami a versenyt illeti. És hogyha Európát megemlítjük, akkor milyen egyértelmű üzeneteik vannak a nemzeti szint, a tagállamok felé, azért, hogy a regionális klaszterekkel élhessünk, de közben ezen klaszterek az egész világra nyitottak maradjanak. Hiszen néha nemzeti szinten az érintettek mind az üzleti szférából, mind más szférából nyomást gyakorolnak, és megpróbálják lezárni, leszűkíteni a tevékenységét ezen klasztereknek. Úgyhogy kérjük, hogyha erre kapcsolatban ugyanilyen egyértelmű üzeneteket kaphatnánk arra vonatkozóan, hogy mit kell tenniük a tagállamoknak, és mit kell tenni európai szinten, de különösen a tagállami aspektus érdekelne. Köszönöm. Grazie, la parola. Köszönöm. Vittorio Prodi kapszót tessék, Vittorio. Grazie, Presidente. Köszönöm, elnök asszony, köszönöm az előadóknak Valóban tartalmas előadásokat hallhattunk. Nos, mindenekről a tévedésekkel, hibákkal foglalkoznék, amelyeket a múltban elkövettünk, és amelyeket napvilágra hoztak ezek az előadások. A fő dolog az, hogy mi a feldolgozóipart gyakorlatilag elveszettnek tekintettük és sorsára hagytuk ezt az ágazatot, nagyon sok vállalatot sorsára hagytunk, amelyeknél volt megfelelő kultúra és manufakturális képesség, kapacitás, amelyek kapcsolatokkal rendelkeztek más vállalatokkal, térségekkel. Tehát itt gyakorlatilag egy iparpolitika hiánya merül fel, egy innovatív iparpolitika hiánya, és a másik dolog, amit figyelembe kell vennünk szerintem, az az, hogy mi a vállalatokat csak a haszon szempontjából értékeltük. Ez nem lehet egyetlen kritériumunk. Arra van szükség, hogy megértsük, milyen értékkel bír egy vállalat az adott személyek számára, a terület kultúrája számára. Itt utalnék az Emilia-Romániai packaging ágazatra, amely igencsak megszilárdult, stabil, és itt egy nagyon stabil beszállítói lánccal rendelkezik ez az ágazat, tehát a terület szervezéséhez hozzájárul. Nagyon fontos tehát ezen ipari klasztereknek megfelelő értéket tulajdonítani, amelyek globális dimenzióval rendelkeznek, de a függetlenségüket is meg kell őrizni, illetve a vállalkozói szellemüket az egyes vállalatok esetében. Tehát nem csupán a jó példákat kell figyelembe vennünk a startup vállalkozások esetében, hanem az egész európai ipar szövetét figyelembe kell vennünk egy olyan rendszer kialakításával, amely a vállalatok értékét ebből az immateriális szempontból is értékeli, hiszen itt szervezésről, területszervezésről van szó, kultúráról és az adott területen jelenlévő ipar értékéről. Elnök, köszönöm. Most megadom a szót az előadóinknak, én is köszönetet mondok nekik. És Raquel Ortega asszony előadását nem hallhattuk, illetve azt kérem, hogy nem osztották ki, kérem, hogy ezt majd tegyék meg. Mindenkinek három percet adnék, hogy aztán a többi panelről is hozzászólhassanak. Ki kezdi ön? <clears throat> Coming to the expats, I think uh, Greece has a talent around the world which is uh, impeccable. Ami a külföldön élő munkavállalókat illeti, Tudom, hogy a mi egyetemünkről több mint ezren dolgoznak külföldön, és én szeretném, hogyha visszatérnének. 99-ben egy görög tulajdonó, tulajdonú amerikai vállalatot hoztunk a térségbe, hogy egy mikroelektronikai klasztert hozzanak létre, tehát külföldi, külföldön élő görököket próbáltunk visszahívni azért, hogy e, bizonyos központokat létrehozzunk az ICT területén. Úgyhogy ez lehetséges európai cégekkel is. Tehát nem Görögországból kell Németországba hívni az embereket, hanem e, a vállalatnak alegységeiket kell létrehozni ott az adott helyszínen, és felhasználni ezen embereket, és a tudásukat, hiszen ők sokkal ö, lelkesebben dolgoznak otthon, mint külföldön. Ami a készségek kérdését illeti, azt gondolom, hogy Görögországban az elektronika, a biotechnológia területén nálunk a legmagasabb szintű a felvételi vizsga, és a legjobb emberek nálunk vannak, és nem találnak munkát, és ezért rendkívül fontos eszköz a klaszterek létrehozása a kis és középvállalatok szempontjából. Ezen embereket ki kell használni, nem szabad, hogy külföldre küldjük őket. Ez a korália feladata. Ami a globalizációt illeti. A mikroelektronikai klaszterben mind Görögország, mind külföld szempontjából az összes mikroelektronikai klaszterrel együttműködünk Európában. Ez az elmúlt hónapok fejleménye. A szilícium gyártásban 75 ezren dolgoznak a mikroelektronikából, a Minalogiknál, Grönobban 50 ezren dolgoznak, Belgiumban a DSP-nél Hollandiában az nsp nél és Olaszországban a Montzan-nál is dolgoznak ezen területen, és ezért egy világszintű klasztert tudunk létrehozni. Ez az előrevezető út. És azt hiszem, hogy a klaszterek létrehozása az elmúlt 15 évben rendelkezésre álló eszköz, és ezzel is terjeszteni tudjuk ezt a globalizációs megközelítést. Ami pedig az önkérdését illeti. Át kell gondolnunk az ipart ez az egyedüli az, az egyedüli megoldás erre az, ahogyan a szilíciumvölgyben tették ezt. Tehát a nagy ö, vállalatok ö, elmentek az egyetemekhez, a Berkeleyhez, a Stanfordhoz, és megnézték, hogy mi az, amivel az adott egyetemen a ö, hallgatók foglalkoznak, és megkérték őket, hogy akkor az vállalathoz menjenek el dolgozni. Tehát Európában a nagyvállalatoknak, most nem mondom ki a neveket, át kell gondolniuk azt, hogy hogyan tudják az innovációt a saját munkarendszerükbe bevenni. Ez az egyedüli megoldás. Ezért választottuk az ICT-t, mert a chip az orvostudományt megváltoztathatja, megváltoztatja az egész kultúrát, vagy az idegenforgalmat egy idegenforgalmi megközelítést tudunk például Görögországban Tellos a legjobban konzervált ókori város Európában. Próbáljuk úgy újraépíteni, újjáépíteni, felújítani Deloszt, hogy közben a legmodernebb technológiát használjuk. Eh, well, Okay, thank you very much for the questions. Um... Köszönöm szépen a kérdéseket. Castilla-La Mancha területén ö, dolgoztam tanácsadóként, és a ö, továbbiakban is ö, értékelem az elvégzett munkát, és különösen Extremadura és Castilla-La Mancha területén megpróbálják odavonzani a multinacionális cégeket a munkahely teremtésre, És a fő probléma az, hogy olyan környezetet alakítsanak ki, amelyben ez lehetséges, hogy valóban ide akarjanak menni ezek a vállalatok. Kiváló egyetemi területek vannak. Castilla de la Mancha területén az együttműködés Japánnal, az Egyesült Államokkal rendkívül jól működik, de helyi szinten senkinek nincsen kapcsolata ezen egyetemi szakokkal. Ők nagyon is szeretnének együttműködni helyi szinten az, az iparral, vagy például a napenergia és más területeken, de a vállalatok ott az adott térségben, Castilla-La Mancha vagy Extremadura területén szintén ilyen jellegű energiát szeretnének elsősorban alkalmazni, de nem tudnak arról, hogy ott az egyetemen ezzel foglalkoznak. Ezért próbáljuk ezt a ö, tudás ö, jegyet, ö, kupont terjeszteni, hogy ö, az egyetemhez közel lévő vállalatok tudjanak arról, hogy az alapkutatás miről folyik az adott egyetemen. És ezzel növelhetjük a vállalatok versenyképességét és az egyetem versenyképességét is. A fő probléma az, hogy létrehozzuk a készséget az ilyen szinten járatos embereket kiképezzük, mert hogyha nem tudnak erről, hogyha nincs meg ez az összekötő, akkor nem tudjuk kielégíteni ezt az alapvető szükségletüket a globalizációval kapcsolatban a jelzésrendszer is nagyon fontos. Tehát lehetőséget kell adni arra nekik, hogy jelezhessék, hogy mi az, amiben jó, jók, mi az, amiben kitűnnek. Például, hogyha a mezőgazdasági területen, vagy az élelmiszeriparban kiemelkedő egy terület, mert ezen területen rendkívül jó mérnökeik vannak, és hogyha nem működnek együtt, akkor lehet, hogy világszinten ismert az adott egyetem ezen területe és kutatása, mert nemzetközi konferenciákon is elmondják ezt, hogy mi történik Európában, közben helyi szinten senki nem tud arról, hogy mi történik ott. Ezért nagyon fontos globális és helyi szinten is megerősíteni a tudást az adott helyen ami a nemzeti szintet illeti. Én láttam már kezdeményezéseket, elmentem Olaszországba, és ott rendkívül kellemes ülést tartottunk Fabricio Várkával. Nagyon sok képviselő eljött az ottani olasz térségből. Ők megpróbálják felügyelni a specializációs stratégiák végrehajtását az egyes térségekben, és közben technológiai mintákat is próbálnak kialakítani, és így feltérképezni ilyen szempontból a területet, és az egyes térségekben próbálják a pozíciókat kialakítani. Tehát legalább van egy közös alapjuk, információs alapjuk, nemzeti és regionális szinten is, hiszen mind a két szinttel foglalkoznak, mindkét szintet elemzik. Úgyhogy ami a nemzeti szinttel és a regionális szinttel való együttműködést illeti, ez egymást kiegészíti és egymást erősíti. Köszönöm. Köszönöm. Köszönöm valamennyi vendégünknek. Rendkívül érdekes panel volt ez, most pedig. Tehát elbúcsúzunk Önöktől, még egyszer köszönetet mondva, és folytatjuk a második panellel, melynek tárgya a fenntartható újraiparosítás, az első előadó Giuseppe Bráta, aki a megújuló energiák energiahatékonyság klaszter, Pujai klaszter elnöke. 10 percben adok neki szót. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm a meghívást. Előadásom a az ipar szempontját tükrözi majd, amely ebben az ágazatban működik. A kolyai megújuló energia és energiahatékonyság klaszter elnöke vagyok. Ez egy olasz kiválósági egység, Dél-Olaszországban, Púlia tartományban működünk. A klaszter tapasztalatairól szólnék. Amikor 2010-ben a Pújai tartomány eh, a klaszterekről törvényeket hozott, akkor ezt az eszközt egy olyan eszköznek tekintette, ahol is a vállalat, a közhatóságok, az ipar párbeszédet folytathat egy kiválósági ágazatban. A klaszterek száma jelenleg 350 vállalat dolgozik itt, 13 önkormányzat, a tagunk, kutatóközpontok, egyetemek, állam és magánszervek, a klaszterek alkalmazottának száma tízezerre rúg egy olyan ágazatban, amely öt éve keletkezett Pújában. Egy milliárd eurós forgalommal rendelkezünk. A megújuló energiák klasztere, klaszterében működő vállalatok nagyon sok különböző ágazatban tevékenykednek, a klasszikus megújuló energia szektortól, ugye a biomassa, a szélenergia, napenergia ágazatától kezdve az ipari automatizálás ágazatáig, az új környezetbarát technológiák ágazatában, amelyekről majd az előadásom végén szólnék, és a megvilágítás és az energia hatékonyság szektorában úgy szintén. Mielőtt a számadatokkal foglalkoznék, megpróbálnék egy nagyon észszerű hozzájárulást tenni a munkájukhoz konkrét javaslatok formájában, és általános észrevételket tennék először is. Az, Európa, az olasz iparrendszer, illetve a pulyai rendszer 90%-ban KKV-kból áll, amelyek már tudatában vannak azzal, hogy az innováció, illetve a környezetbarát kritérium alapvető a fejlesztéshez, a fenntarthatósághoz, illetve a kkv növekedéséhez. A kkv a kis és középvállalatok ugyanakkor mindenképpen egyfajta úti tervet igényelnek, egy közép-hosszú távú logika keretében. Ezen évek nehézségei abból adódtak valószínűleg, hogy nem lehetett előre látni közép, illetve hosszú távon. Néhány számadat. 2011-ben a termés, az olasz termés energiatermés 75%-át adták a foszilis energiahordozók importból, és 25%-ot a megújuló energiaforrások. A Nemzeti Energiastratégia, amely jelenleg is vitatárgyát képezi, előirányozza, hogy 2020-tól az energiatermelés 62%-a történjen foszilis forrásokból, és 38%-a megújuló forrásokból. Ehhez két megjegyzést fűznék. Az első az, hogy 2020-ban az energia ágazat esetében 2020-ig terjedő időszak nem túlságosan hosszú. Szerintünk sokkal hosszabb perspektívára van szükség, mint 7 év, hiszen ebben az ágazatban a tervezés legalább 15 éves időszakra kell, hogy szóljon tehát legalább 2030-ig terjedő időszakra kellene tudniuk tervezni. Az egyéb eszközökkel, amelyeket lehet a rendelkezésre bocsájtottak, a jelenlegi eszközök ez a 38% nem lesz elérhető. Az olasz energiahivatal adatai szerint a jelenlegi jogszabály és adőgyi ösztönzőkkel 33%-ot tehát csak az energiának megújulókba előállítani. Nos, az 2004-től e- 2011-ig Olaszországban a megulók ágazata 70%-kal nőtt, Púljában 10-szer akkora lett ebben az időszakban, mint az ö, olasz átlag, és Pólya jelenleg az első olyan olasz tartomány, amely a megújuló energiákból jelentős mennyiségű energiát elít elő, ezt az első helyet megtartottuk. Az első szakaszban a nagy létesítményeket helyeztük előtérbe, mint a energia erőművek és fotovoltaikus erőművek. Pújában a fotovoltaikus energia első helyet foglal el a ter energiatermelés szempontjából, de a létesítmények számának szempontjából nem az első helyen van, és ebből világos, ebből az adatból, hogy mostanáig Pólyában inkább a közép, illetve a nagy létesítményeket fejlesztették, amelyeket mezőgazdasági területeken létesítettek ebben az első szakaszban. Ez az első szakasz már lezárult, aztán következik egy második szakasz, amikor is a megújuló energiák fejlesztése a fenntarthatóság, a területi fenntarthatóságon kell majd, hogy alapuljon. Tehát itt a kis és közép méretű létesítményekről van szó, amelyek főleg a saját fogyasztást fedezik, tehát a strukturális fotovoltaikus létesítmények, vagy a mezőgazdasági üzemek megszolgáltában álló kis létesítmények és a kis biomassa létesítmények tartoznak ide. Egyes adatok a környezetbarát gazdaság kihatásáról a munka világára. Itt van egy tanulmány, ahol objektív számadatokat láthatunk, és ebből kitűnik, hogy a foglalkoztatás világára nagyon fontos kihatásra járnak ezek az iparágak. A fotovoltaikus iparág nyolcszor annyi munkahelyet teremt, mint a hagyományos ágazatok. Pújjában 10 ezer munkahely teremtődött, ennek köszönhetően 10 ezer személy él a területen és dolgozik, valamennyien fiatalok, 40 év alattiak, valamennyien szakképzettsége rendelkeznek, tehát mérnökökről, technikusokról van szó, szakemberekről, akik hisznek ebben az ágazatban, és továbbra is hinni kívánnak benne. Nos, ez a fejlődés, amely lezajlott Olaszországban és Pólyában ebben az ágazatban, bizonyosan sok problémát is felvetett, és néhány hibát is elkövethettünk. Hiszen nagyon rövid idő alatt történt meg ez a fejlődés. Az első probléma a jogszabályi keret bizonytalansága. Csak egy adat. Az elmúlt három évben azok a vállalatok, amelyek ebbe az ágazatba ruháztak be, megtapasztalták, hogy háromszor változtak meg a szabályok, tehát évente egyszer, úgy átlagban, és gyakran akár három havonta vagy négy havonta változtatták a jogszabályokat. A pénzügyi rendszer jelenleg nem megfelelő a megújuló energiák fejlesztéséhez, különösen a fenntarthatókéhoz. Egy közelmúltbeli tanulmány a Konfabrika, a KKV, a tömörítő ö, szervezet részéről megmutatta, hogy ö, a KKV-k nem visszanemtérítendő támogatásokat akarnak, hanem egy olyan adóügyi rendszert, amely a KKV-kat ösztönzi, és ez valamennyi KKV kívánalma, igénye. Ami a bürokráciát illeti, ez az első számú akadálya az ágazat fejlődésének, Sajnálatos módon Olaszországban ahhoz, hogy egy megújuló energiaforrást hasznosító létesítményt megvalósítsanak, ehhez körülbelül 30 engedélyre van szükség. Tehát itt nagyon súlyos bürokratikus eljárásokat terhelt folyamatról van szó. Aztán itt van egy másik probléma, az átviteli hálózatok, tehát az elektromos energiát szállító hálózatok hiánya, egyes olasz területeken azért nem lehet ilyen létesítményeket létrehozni, mert az átvételi hálózatok, tehát az infrastruktúra nem megfelelő, elégtelen. Az első szakaszban, ahogyan az előbb szóltam róla, inkább a pénzügyi beruházásokat részesítettük részesítettük előnyben, a második szakaszban bizonyosan strukturálisak lesznek fontosak, észszerű javaslatok a fejlesztés érdekében. Az innováció, a promóció nagyon fontos, az ebbe való beruházás, a bürokratikus folyamatok megkönnyítése mindenképpen fontos, fontos az egységes jogszabálykeret, illetve az adóügyi ösztönzők egész Európában. Ezen ágazat fejlesztése esetében nagyon fontos, hogy valamennyi vállalat, polgár meg tudja termelni azt az energiát, amelyre szüksége van. Tehát itt nem nagy forrásokra van szükség, hanem sokkal inkább egyfajta jogbiztonságra, minden egyes vállalatnak meg kell tudnia termelni azt az energiát, amely a saját igényeinek fedezésére elegendő. Akár egy más helyszínen is, mint ahol a vállalat maga működik. És ez egy bürokratikus tény, tehát aki egy másik területen termel energiát, nem ott, ahol azt elfogyasztja, ez csupán, ez, ez csupán a méréshez kapcsolódó dolog, és jó lenne ezt az elvet egész európai szinten érvényesíteni, és így a zöld gazdaság fenntarthatósága források nélkül is fejlődhet, de ez csak a bürokrácia megkönnyítésével lehetséges. A másik dolog a fogyasztás csökkentése, tehát az energiahatékonyság kérdése, akár a magánfogyasztók, akár az állami szervek részéről, akár milyen közbeszerzési pályázatot tesznek közzé, az állami szervek mindenképpen ösztönözni és kötelezni kellene azt, hogy a fogyasztás csökkentésére irányuló politikákat hajtsanak végre az adott szervek. A lehető legjobban össze kell gyűjteni ezeket az igényeket, éppen azért, mert ahogy az imént is hallhattuk, az előttem szólók előadásaiban a kkv azok a gazdasági szereplők, személyek, akik az adott helyszínen élnek, ott minden lehetőséget meg tudnak ragadni, az ottani lehetőségeket ismerik, és még két szempont az nem az előadásomat, azt illetően, hogy mit tett eddig a régiónk. A mi régiónk egy smart régió, nagyon sok mindent tett, mert eddig is sok kísérletet folytatott, ösztönzőket hozott létre az innovatív vállalatok javára, a partnerségeket, a tapasztalat megosztása céljából az iparok, a KKV, ipar, a kkv és a kutatás szereplői között, és számos kezdeményezést indítottunk annak érdekében, hogy tapasztalatainkat megosszuk a világ más részeivel, Kínával, Japánnal és más nemzetközi szereplőkkel. Nos, a megújuló energiák esetében sok más technológia is felmerül. A mi klaszterünk környezetbarát technológiával rendelkezik, ebben Puja kiemelkedő, az anyagok felületi kezelése, a nanotechnológia, a plazma tartozik ide. Ez egy olyan tapasztalat, amely konkrét módon megmutatja a kutatás világának és az iparvilágának szimbiózisát. Ez a technológia Olaszországban a Bári Egyetem kutatóközpontjához kapcsolódik. Két kiválósági központ van a világon, az egyik Németországban, a másik Pújában. Ez egy környezetbarát technológia, amely lehetővé teszi, hogy fejlesszük a kkv fenntarthatóságát különböző ágazatokban. Elnök, köszönöm szépen ezt az előadást. Mivel itt olasz nyelvű szlájdokat láthattak, elmondanám a kollégáknál, hogy a be, kollégáknak, hogy a bejáratnál láthatóak ezen előadás angol nyelvű dokumentáció, illetve a titkárságon is hozzá lehet ez férni, nagyon érdekes ez, és ezért jelzem a kollégáknak, hogy rendelkezésre áll. Folytatjuk most a munkánkat. Immaculata Rodriguez Pinero előadásával, spanyol képviselő ő, neki adom meg a szót. Ah, perdón. Eh, decía que muchísimas gracias por la oportunidad que se me ha dado para. Nos, köszönöm szépen ezt az alkalmat, hogy részt vettek itt a meghallgatáson, és nagyon érdekes előadásokat hallhattam az előttem szóló kollégák részéről. Előadásom a helyzetet fejte, fejti ki, illetve a nemzeti, illetve európai szintű iparpolitika szükségességére világít rá. Nagyon Rövid leszek, megpróbálom betartani a nekem kiosztott felszólalási időt. Három tengelye van az előadásomnak, mi is az ipar helyzete Spanyolországban, illetve miért gondoljuk azt, hogy szükség van iparpolitikára és újraiparosításra az Európai Unióban. Ezek a fő tengelyek, amelyeket követni kell a jövőben. Ami az a, a spanyol ipar helyzetét illeti néhány számadat, az ipar a spanyol ipar súlya kisebb, mint az EU-jé, 16,9%-át tette ki a GDP-nek 2011-ben, még az európai átlag 19,5%-ot ért el. Ez a csekés súly az ipar részéről Spanyolországban kapcsolódik a gazdasági válsághoz természetesen, a vállalatok tőkevesztéséhez, tevékenységvesztéséhez, ugyanakkor a növekedési modellhez is kapcsolódik, amely alapvetően az építőiparhoz kapcsolódott, ahol akár kétszemélyegyű profitot lehetett elérni. Az ipar számára nem volt lehetséges ugyanilyen szint elérése, és mindez nagyon jelentős részarányát eredményezte az építőiparnak a GDP termelésben. Nos, 20,2%-a volt az ipar, te, ipari termés részarány a GDP-ben 2001-ben, és 16,9%-ra zuhant ez 2011-ben, miután az ingatlan buborék kipukat, azután következett be ez a 3%-os csökkenés. Tehát az igazlan buborék kipukanása vezetett rá minket, hogy milyen is a valóság az ipari ágazatban, és most tudjuk, hogy nagyon gyorsan újra fel kell vennünk a ritmust, vissza kell térnünk a régi pályára, mert nem lehetséges, hogy 27,2%-os legyen a munkanélküliség Spanyolországban, mint jelenleg. A nagy sok munkaerőt igénylő ágazatok közül az építőipar fontos, hiszen nagyon sokan elhagyták a tanulmányaikat, hogy az építőiparban dolgozhassanak, és most képzés és jövedelem nélkül vannak ezek a fiatalok, tehát az iparpolitika kifejlesztése abszolút szükséges. A termelési modell megváltozása egy olyan dolog, megváltoztatás egy olyan dolog, amit a szocialisták már régóta kérnek. 2004-ben már nagy hangsúlyt helyeztünk a termelési tevékenység diversifikálására, Az a közlekedés infrastruktúrális politikára, a logisztikai költségek csökkentésére, illetve arra, hogy a kutatást, a fejlesztést, az innovációt támogató politikákat kell bevezetni. Nem sikerült költségeket csökkentenünk. A, a spanyol ipar költségeinek 60%-a az energiaköltségekhez kapcsolódik, és ez egy nagyon fontos adat. Úgy mire hogy Spanyolország, de az összes dél-európai ország, amely hasonló helyzetben van, mint mi, nos, valamennyi ország látja annak szükségességét, hogy ki kell alakítani egy megfelelő iparpolitikát. Emiatt világos számunkra, hogy egyrésztről gondolnunk kell a hagyományos ágazatokra, mások is szóltak már erről. Nos, ezeket korszerűsíteni kell, ezeket az ágazatokat, hogy nagyobb hozzáadott értékkel rendelkezzenek, és nagyobb piaci részesedést tudjanak maguknak kihasítani. Nem mondunk le persze a szolgáltatás és az idegenforgalmi ágazatról sem, amelyek fontosok Spanyolországban, ezek minőségét és pozícióját is javítani kell, hogy egyre vonzóbbak legyünk, és eh, még inkább tudjunk növekedni. Nos, az adatok ellenére szeretném kiemelni, ki, szeretnék kiemelni néhány tevékenységi ágazatot. Járműiparban másodikok vagyunk, főleg az ipari járműveket illetően. Az infrastruktúra, a közlekedés infrastruktúrák esetében elsők vagyunk. Tíz nagyvállalatból hét, amely ezen a területen működik spanyol megújuló energiák, a termoszolás energia területén és nagyon jelentős Spanyolország, a fotovoltaikus energia termelésben is vezetők vagyunk. Aztán ami a közlekedés infrastruktúrák építését és üzemeltetését illeti, itt nem beszéltünk iparpolitikáról, hogyha nincsenek beruházások, tehát mindenképpen beruházási stratégiára van szükség állami szinten is. Aztán itt vannak még a hagyományos ágazatok, amelyeket az élelmiszeripar, a textilipar, a cipőipar szintén fejleszteni kell. Tehát itt főleg az a fontos, hogy horizontális módon védjük ezeket az ipari ágazatokat, hogy a fejlesztési feltételeket javítani lehessen a vállalatok számára, illetve jobb termékeket lehet, lehessen kialakítani. Nagyon fontos tehát az európai iparpolitika. Örömmel fogadom tehát az Európai Bizottság stratégiáját, amelynek célja Európa újraiparosítása. Egy szempontot vetnék fel, amely nagyon fontos számomra. Ez a politika mindenképpen kapcsolódik a makroekonomiai és adókonszolidációs politikához, hiszen a megszorítási politika a vállalatok tömeges bezárásához vezetett, a megszorítási politika nem volt észszerű, csökkentéseket hozott, mégpedig nagyon jelentős tempóban kellett ezeket végrehajtani. Ehelyett szerintünk újra be kell vonzani a beruházásokat, és ezeket be kell számítani a államháztatási hiányba. Nagyon fontos a képzés is, szintén lényeges ez a növekedés, is, illetve a versenyképesség erősítése szempontjából nem lehetséges az iparpolitika, illetve az újraiparosítási politika két sebességgel, hiszen ez nem jelent megfelelő iparpolitikát, nem lehet egy olyan modell, amely a versenyképességen alapul az alacsony bérek segítségével olyan országokban, ahol kevesebb a technológiai kapacitás. Ez nem lehet modell a válságból való kilábaláshoz, nem lehet modell Európa számára sem, mert mindig is lesznek olyan országok, ahol a szociális költségek alacsonyabbak, ahol alacsonyabbak a bérek, ahol gyengébbek a szociális jogok, és csekélyebb a munkahelyi biztonság. Nekünk éppen azon kell dolgoznunk, hogy ezekben az országokban is megváltozzanak ezek a kondíciók. Ennek érdekében nagyon fontos, hogy sokat tegyünk a képzés érdekében, ugyanakkor a finanszírozás kérdése is fontos. Spanyolországban az EKB legutóbbi felmérése szerint a spanyol vállalatok finanszírozási költségek kétszerese az európai átlagnak, tehát a KKV-k 50%-a nagyobb kamatokat fizetnek, mint a német vállalatok, és természetesen ilyen magas finanszírozási költségekkel nem lesznek képesek versenyképesnek lenni más vállalatokhoz képest. Az újraiparosítási politika keretében tehát azt kell kérnünk, hogy a piacok ne legyenek szétaprózódottak az Európai Unión belül. Elmondtuk, hogy tagállami szinten alapvetőnek tartjuk, hogy az újra iparosításra helyezzük a hangsúlyt, tehát ebből a szempontból pártunk kritikával illeti a kormány jelenlegi tevékenységét, rendkívül ö, drasztikus intézkedéseket hajtottak végre, beruházások, kutatásfejlesztés területén, és nem lehetséges, hogy a helyzet a továbbiakban is ö, így folytatódjon, szükség van az adóügyi reformra, harmonizációra, hogy a növekedési politikák finanszírozására szükséges források létrejöjjenek, de ez az adóharmonizáció az Európai Unióra is érvényes kell, hogy legyen, és utalnék itt az adóalap különbségekre, a társasági adóalap különbségeire európai szinten. Nagyon mm, nehéz egy következetes helyzetet fenntartani ilyen módon. A vállalatok nemzetközi szintre emelését fenn kell tartani, illetve elő kell mozdítani, a képzésre hangsúlyt kell helyezni, tehát iparpolitikára van szükség, hogy minden egyes országban hasonló feltételek jöjjenek létre a tekintetben. Azért, hogy a vállalatok erőteljesebben növekedhessenek. Végezetül a következő vitapontra is kitérnék, illetve egy elemet vetnék be. A vállalatoknak meg kell teremteniük a megfelelő légkört a, vála- a munkavállalók bevonására, tájékoztatására, a munkaszervezés hatékonyabb tétele érdekében. Gyakran a produktivitás hiánya azt mondják a munkavállaló bűne, de én azt hiszem, hogy ez sokkal inkább az adott ország feltételeinek tudható be. Az iparpolitikának különösen ezen az elven kell alapulnia. Köszönöm elnök, köszönöm ezt az előadást, és most Janssen úrnak adok szót, aki a panel utolsó előadását tartja meg. Uh, thank you, Chair. Um, thank you for inviting the uh, ETC, the European Trade Union. Köszönöm szépen, nagyon örülök annak, hogy az Európai Szakszervezeti Szövetséget, az ETUKot is meghívták a mai napon, és mi is elmondhatjuk a véleményünket ebben a témában. Az Európai Szakszervezeti Szövetség perspektívájából fogom tehát most bemutatni ezt a prezentációt. Azzal szeretném kezdeni, hogy néhány fontos és alapvető adatot elmondjak. Az első az, hogy az európai ipar a 98-tól 2009-ig terjedő időszakban 6 millió munkahelyet veszített el a 27-ek Európájában. Ez körülbelül 17 százaléka az iparban létező munkahelyeknek, ami egyszerűen eltűnt 10 év alatt. Ne csak ezt a számot nézzük viszont, hanem meg kell néznünk egy másik tendenciát is, amely ezzel párhuzamosan halad, ez pedig az, hogy az ipar bizonyos specifikus régiókra koncentrálódik Európában. Az egyik legfontosabb sikerpélda egyébként Németország példája. 98-ban 17,6%-át képviselte Németország a teljes iparban meglévő munkahelyeknek, és 2009-ben kb. 10 évvel később az összes ipari munkahelynek már 19,3%-a volt Németországban. Ez pedig mindenképpen sikernek tekinthető. Hogyha megnézzük a gépgyártás és gépalkatrészek ágazatát, amely különösen fontosnak számít, hiszen ebben a globalizálódó világban a gépek és gépalkatrészek exportja rendkívül módon növekedett, tehát ebben az ágazatban Németország helyzete tényleg példás, és hogyha megnézzük az adatokat, akkor azt látjuk, hogy 98-ban 26%-át birtokolta Németország az összes ilyen munkahelynek, 2009-ben pedig már 33%-át, ez pedig azt jelenti, hogy a gép és gépalkatrész szektorban létrejött összes munkahelynek egy harmada gyakorlatilag Németországban található. Ez pedig rávilágít arra, hogy Németország teljesítménye sokkal jobb, mint minden más európai ország teljesítménye. Hogyha a foglalkoztatási adatoktól áttérünk a hozzáadott értékre vonatkozó adatokra, akkor itt is hasonló egyébként a kép. A hozzáadott érték a német feldolgozóiparban a GDP százalékában ez látható. Az ábrán látható a csökkenés, a válságos időszakban és 2009 óta megint fölfelé megy ez az adat, és a 20%-os célt szeretné elérni, sőt túlszárnyalni Németország. A másik vonal az eurozónát mutatja, ahol nagyjából állandó csökkenés következett be a feldolgozóipar részesedésében a reál GDP százalékos arányában. A következő táblázaton Franciaország, Spanyolország és Olaszország látható, és látható, hogy a feldolgozóipar mindenhol veszített a jelentőségéből, különösen Spanyolországban nagy az esés. Spanyolországban, Franciaországban is láthatóak ezek a csökkenést mutató adatok. Franciaországban a feldolgozóipar 12%-on áll, sőt, talán még ez alá is mutat ez a grafikon. Ami Olaszországot illeti, itt magas volt a feldolgozóipar aránya, de folyamatosan csökken. Most körülbelül olyan 16%-on lehet, ami Németország után a második helyre helyezi Olaszországot, de ne felejtjük el, hogy ez egy nagy csökkenés előzte meg ezt a 16%-os adatot. Spanyolország, Portugália, Görögország sajnálatos módon elég nehéz helyzetben van. Miért is fontos az, hogy egy ipari alapot, egy ipari bázist tartsunk egy tagállamban? Hát ennek két oka is van. Az egyik az, hogy egy erős ipari alap általában magas hozzáadott értékkel jár, vagyis azt jelenti, hogy magasabb béreket tesz lehetővé, és hozzájárul a gazdasági fejlődéshez. Tehát, hogyha a gazdasági és társadalmi kohézióhoz ragaszkodunk itt Európában, akkor ahhoz igenis erős ipar szükséges Európa számos országában és számos régiójában, különösen azért, mert az eurozóna most nagyon komoly válságban van. És egy ilyen válságos helyzetben tulajdonképpen ez az ipari export lehetővé teszi, hogy az importját finanszírozni tudják az országok, egyébként pedig a deficitek nagyon problematikussá válhatnak mert olyan adósságok keletkeznek, amelyeket utána nehéz visszafizetni. Hogyha megnézzük a déli országokat az elmúlt tíz évben, akkor a folyófizetési mérleg hiánya mindenhol nagyon komoly problémákat okozott, gazdasági buborékok jöttek létre, hát most nem fogom itt elmesélni az euróválságot még egyszer, mindenki tudja, hogy ez hogyan működött, de azt szeretném csak az előadásomban bizonyítani, hogy a dél-európai országoknál ez az ipari bázis rendkívül fontos az új gazdasági felemelkedéshez. Egy újraiparosítási stratégia nagyon fontos lenne, és hogyha megnézzük az európai politikai, politikaalkotást és a trojkát, akkor azt látjuk, hogy az egyik rejtett célkitűzés az pontosan Európa déli részének újraiparosítása. Egyfajta flexibilitási politikával fűszerezve, tehát hogy a munka védelmi, a munkahelyek megvédésének rendszerét, a minimálbér rendszert és a munkaerő politikát sokkal rugalmasabbá kell tenni, és akkor mindez tulajdonképpen azt a célt szolgálja, hogy az ipar vonzó legyen, és újra elindulhasson ezekben a tagállamokban. Na most ezzel a politikával kapcsolatban azért nekünk vannak nagyon komoly aggájaink, ugyanis már elég régóta válságban van Európa déli része, és nem biztos, hogy kibír még nagyon sok ilyen válságos évet, Ennél azért gyorsabb fellépésre lenne szükség, ugyanis az emberekre az általános elszegényedés jellemző, és egy általánosan elszegényedett országban nem lehet egészséges és innovatív ipart kiépíteni, hogyha bezárják az iskolákat, hogyha a következő generáció nem kap megfelelő oktatást és képzést, akkor ki fog a jövő iparában dolgozni mégis? Látjuk, hogy a déli országokat tömegesen hagyják el a fiatalok, sokuk közülük jól képzett fiatal, úgyhogy nélkülük nem nagyon lehet ipari alapot képíteni. Hát most nézzük, hogy mit is kellene tenni. Itt van ugye ez a rugalmassági stratégia, amit az Európai Unió elképzel, de mint az imént említettem, ez különböző okok miatt nem nagyon fog működni. Inkább egy beruházási stratégiára lenne szükség, amely azokra az ágazatokra és cselekvésekre koncentrál, amelyekben a déli tagállamoknak komparatív előnyük van. Ez például a megújuló energiaforrásokra vonatkozik, mert itt nagyon komoly komparatív előnyeik vannak a déli országoknak. Az a mögött álló filozófia pedig a következő hogyha sikerül beruházni ezekbe az ágazatokba, és itt létrejönnek a megfelelő termékek és szolgáltatások, akkor ezek a tagállamok egy export alappal fognak rendelkezni. Ebből az export alapból profitot tudnak csinálni, és utána a német, francia és belga bankoknak vissza tudják fizetni az adósságaikat, vagyis megtarthatják a munkahelyeiket, megtarthatják a vállalkozásaikat. Úgyhogy nem azzal kellene foglalkozni, hogy a déli országokban hogy lehetne olcsóbbá tenni az életet, és hogyan lehetne bezárni a vállalkozásokat, inkább arra kellene koncentrálni, hogy végre bevételt tudjanak termelni ezek a déli államok. Aztán, hogy milyen ágazatokra gondoltunk, öt, illetve négy ágazatra gondoltunk, az egyik az energiahálózat kiépítése, és ebben a déli államok megújuló energiaforrásokkal nagyon jól be tudnának kapcsolódni. A második fontos célkitűzés az Európai Beruházási Program, hogy a magas minőségű közlekedési infrastruktúrákba és a széles sávba minél több beruházást lehessen elindítani. Aztán a beruházási segítségnyújtások, támogatások, illetve az alacsony kamatú hitelek azoknak az energiatársaságoknak, amelyek megújuló energiákat állítanak elő, szintén nagyon fontos eszköz lenne. A, az egyik berlini kutatóintézet azt mondta, hogy 300 milliárd eurót lehetne megtakarítani Európában, hogyha egy ilyen beruházási segítségnyújtás elindulna, és hát azért 300 milliárd euró nem kis pénz. A negyedik fontos pont pedig a KKV-k számára létrehozott mikrohitel program, Kicsit balkanizálódik itt Európában a bankrendszer, úgyhogy az ilyen mikrohitelek a KKV-k számára, különösen a déli országokban igen üdvösek lennének, annak érdekében, hogy meg tudjuk tartani az eddigi ipari struktúrákat a déli országokban. A következő szlájdom arról szól, hogy ezeket a kezdeményezéseket európai szinten kell megvalósítani, a finanszírozásnak európai szintről kell érkeznie. És hogy miért? Azért, mert a déli országok pénzügyi szempontból nagyon törékenyek, és nem tudják maguknak előteremteni ezeket a finanszírozási lehetőségeket, úgyhogy európai pénzre, európai beruházási programokra van szükség. Így tudjuk majd segíteni a leggyengébb régiókat. A szlogenünk az, hogy európai finanszírozás, helyi beruházás. És konkrét számadatunk is van. Erről a számról persze még lehet vitázni, de azt kérjük, hogy ez a támogatás az európai GDP 2%-át érje el, és ezt a két százalékot erre a beruházási stratégiára fordítsák. Köszönöm szépen a figyelmet. Grazie anche lei, anche questo intervento. Köszönöm, ez az előadás is rendkívül érdekes volt. Nagyon sokan kértek szót ezen panel után. Bütikofer úrral kezdjük, a jelentéstevővel. Két percben kap szót minden kolléga. Köszönöm. I have three questions going. Köszönöm, elnök asszony. Három kérdésem lenne az utolsó előadónak az ETUK részéről. Először is, ami az utolsó felvetését illeti. Az európai GDP 2%-ának beruházási finanszírozása nem igazán győzött meg engem figyelembe véve azt, hogy az MFF lehetséges, hogy 1% alá kerül GDP összegben. Tehát vagy valami varázspálcával fog nekünk előállni megoldással ezzel kapcsolatban, vagy pedig az etuk kiállhatna a különböző MFF tervekért, amikről én legalábbis eddig nem hallottam. Ami az energia és erőforrás hatékonyságra vonatkozó stratégiáját illeti, ezzel teljesen egyetértek, de ön csak a beruházási alapokra és az alacsony kamatlábakra koncentrált. Más eszközöket tudna említeni ezek közül? Például újra, újra szabályozni a piacokat az energia és erőforrás hatékonyság érdekében. Milyen eszközöket lennének önök hajlandók elfogadni? Harmadik kérdésem. Nem foglalkozott nagyon részletesen a készségek kérdésével. Sokat beszélünk jelenleg egész Európában arról, hogy milyen előnyei lehetnek a duális képzésnek, amelyet bizonyos országok már bevezettek, és elég régóta alkalmaznak, mások pedig most próbálnak bevezetni. Az ETUK hogy látja ezt? Segítene minket abban, hogy az ilyen jellegű eszközöket, tehát a szakképzést támogatnák velünk együtt? Köszönöm. Köszönöm. András Baleja kap szót, az SND árnyék jelentéstevője az iparpolitikával kapcsolatosan. Köszönöm, elnök asszony. Minden résztvevőnek köszönetet mondok előadásáért. Elmondták, amit vártunk az innovációval, a klaszterekkel kapcsolatosan, illetve az energia témáját, illetően a jog bizonytalanságot, illetően aztán itt van az ipar gyengeségének témája, a hitelhez való hozzáférés nehézségei miatt. Ez fontos a dél-európai országok számára, valamint a társadalmi párbeszéd gyengesége is probléma. Aztán a legutóbbi előadó a német csodáról beszélt és alternatívákat vázolt fel. Szeretnék Bütikofer úr bevezetőjére visszatérni. Talán differenciált kezelésre lenne szükség a dél-európai országok esetében. Európai Unióként nem engedhetjük meg magunknak a differenciált kezelést, ez egy törést jelentene az unióban, két sebességes uniót hozna létre, ezt nem tudjuk elfogadni, nem fogadhatjuk el gazdaság, illetve demokratikus szempontból sem. E helyett differenciált finanszírozásra lenne szükség. A pénzügyi perspektívák persze a GDP 2% alatt maradnak, amiről a legutóbbi előadó is szólt, és ez azért van, mert egyes országok nem akarnak hozzájárulni, vagy nem létezik a szolidaritás koncepciója. Emlékeztetnünk kell arra, hogy mit is akar a parlamentünk, mi meg akarjuk haladni a tanács által előírt küszöbértéket. Aztán itt van a projektek társfinanszírozásának kérdése. A válságtól szenvedő országok nem tudják ezt az 50%-os társfinanszírozást biztosítani, és így módon bizonyos forrásokat nem lehet felhasználni. Az LKB e talán más megoldásokat is javasolhatna megszorításokon túlmenően, kiutat kell találnunk egy olyan finanszírozás felé, amely ö, megfelelő a e tekintetben. Az iparpolitika tehát nagyon fontos ahhoz, hogy a válságból kilábaljunk, és azon túlmenően egy megfelelő finanszírozási formát is kell találnunk elnök. Lange kolléga következik. Köszönöm, elnök asszony. Először Tereza Madör nevében kérnék elnézést, és ő a mi koordinátorunk, aki sajnos ma nem tud jelen lenni. Az parosítás kérdése érdekel minket Dél-Európában itt a bérköltségek mellett más tényezők is szerepet játszanak. A spanyol kolléga nagyon világosan elmondta, hogy az, hogy csupán a bérekre és a bérmellékköltségekre összpontosítunk, ez nem ö, növeli a versenyképességet, hanem egy lefelé mutató spirált alakít ki. Hogyan lehet a többi tényezőt értékelni? Például hogyha megnézzük Németországot vagy Svédországot, akkor az innovációs politika és a társadalmi párbeszéd kérdése, különösen, hogyha Svédországot és Németországot tekintjük, ezek olyan országok, amelyek kiérlelt hagyományokkal rendelkeznek a társadalmi párbeszéd területén, illetve a közös ipari stratégia meghatározásában is. Érdekelne spanyol nézőpontból, illetve a szakszervezeti nézőpontból is, hogy ezen más tényezőket a bérköltségek mellett hogyan értékelik önök a versenyképesség szempontjából, illetve hogyan lehet ezeket erősíteni. És itt az innováció mellett a társadalmi perbeszédés ide tartozik, valamint a szakképesítések kérdése, hogyha megnézzük, hogy csak 29%-nak van lehetősége az alkalmazottak közül a továbbképzésre, és eh, ez csak 700 ot tesz ki az alacsonyabban kvalifikáltak eh, körében, és itt kérdés az, hogy talán ez a tényezővel is lehetne még az újraiparosítás segíteni. Köszönöm, elnök. Vittoria Prodi. Köszönöm, elnök asszony. Mindenek előtt Vorrei fare riferimento alla, alla relazione del collega Bratta Bratta kolléga előadására utalnék, kiemelve, hogy a megújuló energiák kapcsolódhatnának az éghajlatváltozás problémájának megoldásához. Nos, itt egyrésztről a mezőgazdaság és erdészeti maradékanyagok a biomassa felhasználásáról van szó, illetve a víz mennyiségek megőrzéséről. Azt hiszem, hogy ezekre lehetne különleges hangsúlyt fektetni. Ami pedig Janssen úr előadását illeti, rendkívül jelentősnek tartom ezt, és úgy vélem, hogy a két százalék egy realista becslés ahhoz, hogy ebből a padhelyzetből ki tudjunk lábalni, vagy akár ezt a recessziós tendenciát meg tudjuk fordítani. Nyilvánvaló, hogy az LKB-nak e kell lennie annak az intézménynek, amely közvetetten vagy közvetlenül létrehozza ezeket a forrásokat, illetve biztosítja hozzájuk való hozzáférést, hiszen ha nem így történik, akkor nem hiszem, hogy Dél-Olaszország vagy Dél-Európa általánosságban újra megerősítheti a versenyképességet, akár alacsony bérekkel. És hogy Bütikofer kollégának válaszoljak, elmondhatom, hogy, illetve remélem azt, hogy az európai választások majd némi reményt adnak nekünk, mert vagy az euró kötvények, vagy a projekt kötvények irányába fogunk majd elmozdulni, amelyek ezen célnak lesznek majd szentelhetőek. Elnök, köszönöm, Trautmann kolléga. Merci beaucoup, euh, président. Euh, köszönöm szépen, elnök asszony. Először is a beruházásokról szeretnék beszélni. Többen említették az energia problémáját és a hálózatok problémáját. Ha ma megnézzük a hálózatok problématikáját, azt látom, hogy a beruházási finanszírozás nem megfelelő, és az európai politikusok pedig ellentmondásosan közelítik meg a kérdést. Az Európai Beruházási Bankkal a digitális hálózatok finanszírozásával kapcsolatban beszéltem, és a hitelköltség sajnos magasabb, éppen ezért az EBB úgy gondolja, hogy az ilyen hálózatba való beruházás kockázatosabb, mint a közlekedésbe vagy az energiába. A kérdésem a következő. Van-e lehetőség arra, hogy mégiscsak elősegítsük ezt a beruházást. Hát ehhez arra van szükség, hogy állami garanciát adjunk. Azt gondolom, hogy ha megoldást akarunk találni, akkor az ilyen vitát végig kell vezetni. Nem lehet stratégiát és eszközöket kidolgozni, hogyha azok nem működhetnek. Ez teljesen egyértelmű. A vállalatok, a beruházások oda mennek, ahol az energia ára kifizetődő és megfizethető, ahol a hatékonyság és az energiaellátás feltételei megvannak, különösen az ipari területen, ahol a vállalatok gyakran komolyan, komoly energiafogyasztással rendelkeznek, és a nagyon magas szélessávú hálózathoz kell hozzáférniük a vállalatoknak egy időben Jacques Delors, amikor létrehozta a strukturális alapokat, az volt a cél, hogy egyfajta egyenlőséget adjon a fejlődésre, és ösztönözze a fejlődést. Én azt javasolnám, és szeretném, hogyha az előadók erre reagálnának, ez itt egy igen nehéz harc, amit vívunk. Ezt a javaslatot már megfogalmazták, de a tanács nem fogadta el, és a parlament sem teljes mértékben támogatja. Tehát az lenne a javaslatom, hogy Hatékony programot kell ezen három hálózati területen kialakítani. Közlekedés, energia és ITC, ahogy ezt már javasolták, de nagyobb finanszírozással, és ami pedig a tagállamok szerepét illeti ezen finanszírozásból, azt javaslom, hogy az állami adósságukból vonjuk le azt, ami ezen három hálózatra vonatkozik. Ez szerintem elengedhetetlen. Máskülönben nem lesz állami garancia, és így nem lesz magánberuházás sem. Tehát a mi programunkban nevetséges, egy milliárd eurós a ö, hálózati összekapcsolódásokra költött pénz az IT-szín. Hát erről ne is beszéljünk. Még egy kis országban sem lenne elég ez az összeg. Tehát ez az első kérdésem. Második kérdésem, a fiatalokkal kapcsolatban felmerült már ez a komoly kérdés, a szakképzettség és a humán erőforrás kérdése. A kérdésem az, hogy mi lenne a megoldás, hogyha azt mondjuk, hogy igen, a fiatalok mobilitását elő kell segíteni, ezt az Erasmusszal megtettük, ez nagyon jó, de attól tartok, hogy így a humán erőforrást kiszervezzük a munkanélküliség növekedésével, így esetleg elveszíthetünk kompetencia szintet, hiszen hogyha három-négyig egy fiatal elmegy egy másik országba, akkor a munkaerőpiacon sokkal kevésbé lesz hiteles vannak lehetséges megoldások, úgyhogy foglalkozunk ezzel a fiatalokra vonatkozó kezdeményezésben, de attól tartok, hogy például ami az Európai Egyetemek ligája javaslatát illeti, hogy kössünk, kössünk össze ö, világszintű ö, kutatási és innovációs központokat a déli országokkal, hát ezt nagyon, nagyon gyorsan ki lehetne alakítani, már vannak erre vonatkozó tervek. Azt gondolom, hogy rendkívül érdekes lenne, hogy ezzel kapcsolatban részletesen kidolgozzuk a megoldásokat, és olyan megoldásokat dolgozunk ki, amelyel, és most a harmadik kérdéshez fogok térni, elnök asszony, azt gondolom, hogy ami a bizottság stratégiáját illeti, mindig innovációról beszélünk. Mi történt azzal a három százalékkal, a GDP-nkből, amit a kutatásra és az innovációra kell költenünk. Most többet beszélünk erről a 3%-ról, amely a növekedési vizsgálat tárgyát képezi, mint azon célkitűzésről, amit soha nem sikerült elérnünk, mert nincsen rá megfelelő finanszírozás. Tehát a végszó az, hogy a KKV-k, hogyha összeállnak és közösen lépnek fel, akkor sikeresek lehetnek. De mi a probléma? A tőkésítés és a hitelhez való hozzáférés. Ön is elmondta, és én is azt kérdezem, hogy vannak innovációk, vannak új termékek, vannak új ipari módszerek, de a fellendülés és egy terület kapacitása fontos egy ö, gazdasági fellendülés szempontjából, különösen, hogyha a nemzetközi beruházások kivonulnak erről a területről erre vonatkozóan nincsen megfelelő stratégiánk. Utolsó felvetés, azt hiszem, hogy a közbeszerzésekben, és hát nagyon régóta van ebben tapasztalatom, be vehetünk olyan záradékokat, amelyekkel könnyítjük a fiatalok felvételét azért, hogy a közbeszerzésben résztvevő vállalatok felvegyenek fiatalokat, és munkát tudjanak nekik nyújtani. Ez nem elég a fiatalok munkanélküliségének problémájának a megoldására, de része lehet az európai politikának, amely segíti a e, helyzetből való kilábalást, és ez kollektíve lehetne megosztani ezt az erőfeszítést. E, Köszönöm. Odi kolléga kap szót. Merci, Madame la Présidente. Köszönöm, elnök asszony. Néhány felvetésem lenne. Most a második panelnél járunk, nincsen meggyőző, nem vagyok arról meggyőződve, hogy Dél-Európát kellene átiparosítani, és hogy ez egy globális probléma az EU-n belül és a más térségekhez való versenyképesség szempontjából. Két-három megjegyzésem lenne. Brata úr, köszönöm, hogy a szabványok és a bürokrácia problémáját felvette Egyszerűen már nem bírjuk elviselni ezt az európai bürokráciát és annak nemzeti rétegeit. Sajnos még regionális szinten is érzékelhető ez. Hagyjuk levegőhöz jutni a vállalatokat. Ők mit kérnek? Stabilitást kérnek. Minden választáskor, minden parlamenti vagy választáskor, vagy új érkezésekor meg kell változtatni a szabványokat. Ez bürokratikus őrület. A spanyol kormány kapcsolatban elhangzott, hogy tendenciát kell változtatni Franciaországban. Ezer munkanélkülivel van több naponta, és 300 vállalat megy csődbe. A kérdés az, hogy hogyan lehetne exportálni. Ön megszorításokról beszélt. Az egyértelmű, hogy már nem lehet az állami kiadásokat tovább szorítani, és az is egyértelmű, hogy egyensúlyra van szükség. Nem hiszi Szent Ferencet kell itt követni. Valóban komolyan kell venni azt, hogy fegyelmezetten kell az állami kiadásokat megszervezni. Jensen úr felé lenne egy kérdésem, nagyon örülök, hogy eljött. Az EU-s adatokat ismerjük, az EU a világ lakosságának 8%-a, a létrehozott értéknek 23%-a és az állami kiadásoknak az 50%-a. Ez a kiinduló pont. Nos, akkor mit teszünk a mai világban? A kérdésem az lenne felé, hogy ön hogyan magyarázza azt, hogy nem volt nagyobb szociális konvergencia az európai kontinensen. A volt kommunista országok, EU tagállamok már kilenc éve, tehát nem az elmúlt két hétben csatlakoztak. És még mindig vannak 100, 200, 300 eurós bérek. Portugáliában 400 eurós fizetések még vannak. Nos, hogyan lehet európai reményt kialakítani, hogyha a mi szakszerveteseink, a mi közalkalmazottaink nem képesek kilenc év alatt egy minimális szociális konvergenciát létrehozni. Én azt gondolom, hogy szégyelnünk kellene magunkat. Közben az egész világon azt mondják a kereskedelmi megállapodásokban, hogy vigyázzunk, a szociális normákon javítani kell. Dél-Amerikában, Kínában ezt mondják, mi pedig nem voltunk erre képesek Európai Uniós szinten. Nagyra értékeltem a szociális párbeszéddel, való, párbeszéddel kapcsolatos felvetést. Valóban meg kell vizsgálnunk a szociális párbeszédet, és meg kell erősíteni ahhoz, hogy előre tudjunk lépni. Végül pedig az előadók felé lenne egy kérdésem. Nem beszéltünk a kereskedelmi politikáról. A textilipar tudom, hogy a kereskedelmi politikák miatt dölt össze. Nem voltunk-e esetleg túlságosan naivak az elmúlt tíz évben a kereskedelmi politikával kapcsolatban? Nagyon szeretném, hogyha ö, Pascal Lamy mandátuma után eljönne és elmagyarázná nekünk, hogy mi történt. Mi hittünk a multilateralizmusban, abban, hogy az erősek törvényét kell megvédeni, és hirtelen aztán itt van 250 kereskedelmi megállapodás a világban, és az EU pedig felgyorsította a bilaterális megállapodásokat. Esetleg szükség lenne arra, hogy jobban megvédjük magunkat a környezetvédelmi szabványok és az egészségügyi szabványok tekintetében, ahhoz képest, hogy mi milyen szabványokat teszünk kötelezővé a gyártóinkra és az ő konkurenseikre vonatkozóan. Az elmúlt 15 évben Brazília, India, Kína ezzel kapcsolatban egészen más helyzetbe került. Talán a kereskedelmi politika egy olyan eszköz lehetne, amely a mi gyártónk szolgálatában áll, nem pedig csak a fogyasztóink szolgálatában. Kolléga Randasz. Köszönöm. Randasz kolléga utolsóként önni a szó. Thank you. Köszönöm, elnök asszony. Amikor arról beszélünk, hogy Dél-Európát újra kell iparosítani, akkor a párhuzamokról is beszélnünk kell. Azt gondolom, hogy a legjobb párhuzam az ipari és gazdasági hanyatlás Dániában a 19. században. Hiszen Norvégia elvesztése után és a bankcsőd után Dánia rendkívül nehéz helyzetben volt, és Dánia komparatív előnye az volt, hogy legalább két okos ember volt a politikai vezetők között, a király és Grundvik püspök. Ők felismerték, hogy Európában egy urbanizációs folyamat volt folyamatban, a városok egyre növekedtek, és szükségük volt élelmiszerre. És ez volt az egyedüli lehetőség Dánia számára, hiszen nem volt Dániában nyersanyag, nem volt semmilyen más erőforrás, csak az élelmiszergyártás. Ezért a kis tőkéket egyesületek, szövetkezetekbe vonták össze, így nagyobb tőkét hoztak létre, és megalapították a, az agráriskola rendszert, és egyesületeket is létrehoztak, amelyek eredetileg szövetkezetek voltak, és élelmiszert kezdtek exportálni Európa többi részébe, azért, hogy az egyre növekedő városi lakosságot tudják élelmiszerrel ellátni. Azt gondolom, hogy Dél-Európa jelenlegi problémája az, hogy nagyon alacsony szintű a munkaerő képzettség. Görögországban például ez egyértelmű. Spanyolországban és Olaszország bizonyos részein, Portugáliában is. A munkaerő minőségének a növekedése alapvető a gazdaság fellendülése szempontjából Dél-Európából, Dél-Európában. Jansen úrtól kérdezném, milyen ötletei vannak arra vonatkozóan, hogy milyen lehetséges intézkedéseket lehetne hozni azért, hogy növeljünk a munkaerő minőségén Európa ezen részében. Ez az alapvető kiinduló pont Dél-Európa gazdasági fellendülése szempontjából beruházásokról beszélünk, olyan intézkedésekről, amelyek az ipari programokra vonatkoznak. Közben a munkaerő, én úgy gondolom, hogy az elsődleges probléma. Köszönöm. Köszönöm. Most személyenként néhány percben megadom a szót az előadóknak, kérem, hogy három percnél hosszabbra ne nyújtsák a válaszadást, mert különben a következő panelnek nem lenne elegendő ideje. Bratta úr, elnök asszony, nagyon röviden fogok választ adni. Vannak itt közös fejezetek, az egyik a beruházások kezelése, Nos, a hálózatokba való beruházások elengedhetetlenek ezen ágazat fejlesztéséhez. Ez az első prioritás, hogy a forrásokat a hálózatok fejlesztésére kell fordítani. Még inkább azon hálózatokéba, amelyek az energiafogyasztási központokhoz kapcsolódnak, és ezt újfent ki kell emelnünk. Ezen ágazat fenntarthatósága nem a visszanemtérítendő támogatásoktól függ. A KKV-k nem visszanemtérítendő támogatást kérnek, hanem adókedvezményeket maximum, és helyett még inkább egyszerű és erős szabályokat követelnek. Amikor a kolléga a bürokráciáról szólt, nos, Olaszországban körülbelül 30 engedélyre van szükség egy kis beruházás létrehozásához, ez egy olyan elv kellene, hogy legyen, aminek mindenhol érvényesnek kell lenni Európában, tehát szinte teljes mértékben meg kell szüntetni a bürokráciát. A bürokrácia költsége jelentős, szinte annyi, mint magának a beruházásnak a költsége. A fenntartató fejlődést illetően válaszolnék a különböző kollégáknak, akik kérdéseket tettek fel nekem, konkrét javaslatokra vonatkozóan. A fenntartható fejlődés a vállalatok, a fogyasztók felé kell, hogy forduljon biztos szabályokkal, akár az engedélyezést illetően, akár pedig az energiakompenzáció kérdését illetően. Jelenleg a ö, nagy vállalatok esetében ö, nagyon nagyok az energiaköltségek, és éppen ezért meg kell adni a lehetőséget számukra, hogy energiát tudjanak előállítani más helyszínen is, nem csupán a vállalat helyszínén, mert esetleg ott nincs erre megfelelő terület. Ezt meg lehet csinálni oly módon, hogy a bankok segítségével ezt elvégzik. Ez egy könyvelési feladat, és hogyha ez a koncepció sikeres lesz, akkor az ágazat bizonyosan fenntartható növekedést tapasztal majd meg. Tehát ahogyan mondtam, a vállalatok nem térítendő támogatást, hanem biztos szabályokat kérnek, olyan szabályokat, amelyek összeegyeztethetőek a terület igényeivel. Persze a képzés nagyon fontos az egyének szempontjából. Hét évvel ezelőtt nem is létezett ez az ágazat, a megújuló energiák ágazata Puljában. Öt évvel ezelőtt volt néhány száz ember, aki ebben az ágazatban dolgozott, most pedig tízezer munkavállaló dolgozik az ágazatban. Tehát a képzés nagyon fontos, ezt folytatni kell, a szakképesítések is alapvető témát jelentenek majd. Azok, akik ebben az ágazatban dolgoznak, olyan személyek, akik a smart terminus töltik meg élettel. Ez annyira nagy divatban van ez a kifejezés most nagyon sok területen. Ezen ágazatban különösen fontos ez. És az utolsó ajánlásom, a KKV-kra kell helyezni a hangsúlyt ebben az ágazatban, hiszen csak ezek a gazdasági szereplők azok, amelyek valóban szorosan kapcsolódnak a területhez, és a hasznot a terület javára termelik meg, és ez a fenntarthatósághoz kapcsolódik. Köszönöm. Sí, sí, muchas gracias. También muy brevemente, Sandy. Köszönöm. Rövid leszek, mert sok minden elhangzott, amivel egyetértek, már ami az energiahálózatokba való beruházást illeti, hogy a költségeket minimálisra tudjuk csökkenteni. És ezeket nem kell, ezeket a beruházásokat beszámítani az államháztartási hiányba. Akkor itt szó esett már a társadalmi párbeszéd fontosságáról is. Spanyolország mindig komparatív előnyel rendelkezett a külföldi befektetők is így tekintették, a társadalmi párbeszéd légköre mindig nagyon jelentős volt, illetve jó volt Spanyolországban. Spanyolországban köttetett egy, köttetett egy megállapodás a munkavállalókkal a Ford vállalat esetében, mely szerint megőrzik az otthoni termelői helyüket. Aztán itt van még egy megállapodás a textiliparban dolgozókkal, mely hasonló jellegű. Nos, az európai kereskedelmi politika kérdése vetődött fel, hogy ez vétkesre bizonyos problémák kialakulásában, vagy esetleg elégtelen ez az európai kereskedelem politika, mert nem világos pozíciót alakított ki. Spanyol képviselőként emlékeztetnék arra, hogy számos ipari ágazat van, amelyek jelezték, hogy a dél-kelet-ázsiai országokból érkező termékek esetében más követelményeket támasztanak, mint a spanyol termékek esetében. Tehát nincsen egyenlő kezelés, egyenlő bánásmód, és ilyen feltételek mellett pedig nem beszélhetünk versenyről. És van még itt egy másik elem is, azaz, hogy hogyan tudunk előrelépni a közbeszerzések esetében, amikor a termékek kiválasztásáról van szó, ahogyan egy előttem szól rámutatott. Van itt egy európai irányelv, amely meghatározza a közbeszerzések, közbeszerzési tenderek odaítélésnek feltételeit, amikor az innovációra helyezzük a hangsúlyt akkor mindenképpen figyelni kell ezekre az elemekre, amikor előirányítanak egy adott terméket, tehát nagyon fontos például az energiahatékonyság követelménye, a ö, kezdeti ár, ami lehet esetleg magasabb egy adott termék esetében, de a fenntartási költségek alacsonyabbak lehetnek hosszú távon. Tehát itt egy kicsit szélesebb perspektívában kell gondolkodnunk, amikor a kritériumokról vagy a közbeszerzési szerződésekről beszélünk. Tehát a közbeszerzési ö, szerződések nagyon erős eszközei lehetnek az iparpolitikának. Elnök, köszönöm. Uh, limit, limited time, so I'll, uh... Kevés az időnk, úgyhogy a négy legfontosabb kérdésre szeretnék csak válaszolni. Először is. Az ETUK, amikor a 2%-os GDP százalékos európai beruházási programot elindítottuk. Nagyon nehéznek tűnt ez, de az alternatíva az az, hogy maradjanak a dolgok, ahogy most vannak. Nőjön a szegénység nagyon sok tagállamban, nőjön az egyenlőtlenség, Európa túlélése kerül veszélybe, az integráció és a szélsőségek pedig egyre nőnek. Úgyhogy az a célunk, hogy a GDP 2%-os arányát azért indítottuk útjára, mert tudjuk, hogy politikailag ez nagyon nehezen elérhető, de az a célunk, hogy mi képviseljük azok hangját, akik más alternatív politikát szeretnének látni. Azt reméljük, hogy ebben az Európai Parlament képviselői is támogatnak minket egy, mások mellett. Második kérdés, a készségek, készségekbe való beruházás rendkívül fontos a mostani időszakban. Utalnék arra a tényre, hogyha valaki a készségekbe szeretne beruházni, akkor a koordinált kollektív alkú rendszer rendkívül fontos, mert ezzel az ipari rendszereket létre lehet hozni a szakképzéshez. Ugyanakkor nagyon fontos az is, hogy aki a készségekbe beruház, akkor elkerülhessük ezzel a bizonytalan munkaszerződéseket és munkahelyeket, mert a bizonytalan munkahelyek nem összeegyeztethetők a készségekbe való beruházásba. Dél-Európában a koordinált kollektív alkurendszerre van szükség, és arra, hogy közben visszaszorítsuk a bizonytalan munkahelyeket, úgyhogy itt is oda kell figyelni ennek a kihatásaira. Harmadik kérdés az EBB-vel kapcsolatban. Azt hiszem, hogy az Európai Beruházási Bank a piac fogja, hiszen az történik náluk, hogy a bank rendkívül aggódik a saját AAA besorolása miatt, és hogy olcsón juthasson a hitelekhez. Mi ezzel a problémával nem foglalkozunk, de a kolléga említett több problémát, ami ezzel összefügg a 600 milliárdos a 60 milliárdos programból csak 15 milliárdot különítettek már el konkrét célokra. Az EBB-nek tőkésítenie kell, és közben a mozgás terén éppen ezért csökkent, hogy megtarthassa az AAA besorolását. Ami a negyedik kérdést, a szociális párbeszéd kérdését illeti, itt az európai integráció történelmére tekintenék vissza. Európa egyfajta mérleget, egyensúlyt akar a gazdasági és a szociális pillér között kialakítani. Ez az európai integráció egyik vetülete. De hogyha megnézzük, hogy hogyan lehet a gazdasági példát és a belső piacot kiépíteni, ezzel a tagállamok és a szociális rendszerek közötti versenyt erősítettük meg, tehát a gazdasági pillér mindig kicsit erősebb volt, mint a szociális pillér az EU-ban. Most az euróválságot arra használják, hogy ez legyen a kifogás, és ez alapján lehessen még inkább megerősíteni a gazdasági pillért. Nézzük meg a gazdasági kormányzás terveit. Mi az, ami most van, mi az, amit tervezünk, a cél az, hogy a gazdasági pillér legyen teljesen ö, helyzet előnyben a szociális pillérhez képest. Tehát, hogyha azt szeretnénk, hogy a szociális párbeszédnek szerepe legyen, és fontos szerepe legyen, akkor a politikusoknak, az Európai Parlamentnek tenniük kell velemit azért, hogy a szociális pillért megerősítse és egyensúlyba hozza a gazdasági pillérrel. Grazie anche per queste... Köszönöm ezeket az észrevételeket is, és most gyorsan áttérünk a harmadik panelre, elnézést kérek az előadótól, de hát általában így szokott lenni a vége felé, egyre kevesebb az idő, 10 percet kap mindenki, és talán majd a kérdéseinket fogjuk rövidre, rövidebbre, hiszen 12 óra 30-kor meg kell ejtenem a záró megjegyzéseket. Most itt a pénzügyi eszközökről lesz szó. Daniel Kraus kap szót elsőként, aki az olasz konfindusztriát képviseli, tessék. of manufacturing in Europe is a most serious problem. Not only for industry itself. Az európai feldolgozóipar nagyon nehéz helyzetben van, és ez egész Európa prosperitását veszélyezteti. El kell ismernünk azt, hogy sajnálatos módon az Európai Unió stratégiák, amelyek elindultak annak érdekében, hogy csökkenteni lehessen a válság nagyon komoly következményeit, egyelőre nem hoztak kézzelfogható eredményeket. Amit megtettünk, megtettek európai szinten, az nem elég. Az Európai Unió elindított bizonyos intézkedéseket, de ezeknek az intézkedéseknek csak és kizárólag az volt a célja, hogy a költségvetési egyensúlytalanságot kiküszöbölje, és nem foglalkozott eléggé magával a gazdasággal, pedig a gazdaság soha nem ismert recesszióba süllyedt. Hogyha hosszú távú fenntarthatóságot szeretnénk megvalósítani, akkor egyértelmű, hogy fel kell ismernünk, hogy a jelenlegi politikáknak milyen hiányosságai és negatív következményei vannak, és ideértem a megszorító intézkedéseket is. A megszorítás először fontosnak tűnt, de most már egy sokkal kiegyensúlyozottabb megközelítés kellene alkalmaznunk, amely a regionális fejlesztést hatékonyabban figyelembe veszi. Az európai agenda középpontjában a gazdasági fejlesztés újraindítása áll, vagyis Európát újra vissza kell helyezni a gazdasági fejlődés sínpályájára, és különös módon segteni kell a KKV-ket és a fiatalokat, hogy munkát találjanak. Ezek azok a célkitűzések, amelyek megjelentek a bizottság legutóbbi közleményében is, de úgy tűnik, hogy mindazok az erőfeszítések, amiket megtettek a feldolgozóipar megsegítésére egyelőre nem voltak elégségesek a finanszírozáshoz való hozzáférés sem elég, és enélkül nem sokra jutunk. A finanszírozáshoz való hozzáférhetőség ugyanis alapvető fontosságú ahhoz, hogy olyan iparpolitika valósuljon meg, ami gazdasági fejlődést hoz létre. Az iparban dolgozó vállalkozások számára és a gazdasági fejlődés számára alapvető fontosságú, hogy hozzáférjenek a finanszírozási lehetőségekhez, az alapokhoz, a beruházásokhoz és a hitelekhez az elmúlt hónapokban a hitelezés a vállalkozások irányában nagyon komolyan csökkent, és a kamatok pedig folyamatosan növekednek. A banki hitelezés tehát nem megfelelőképpen működik. Szeretnék néhány konkrét adatot is elmondani ezzel kapcsolatban. A rövidtávú kamatok 2013. februárjában 5,2 volt Spanyolországban, 4,4 Olaszországban, az EU átlag pedig 3,8 százalék. Ez azt mutatja, hogy nagyon sok gazdaságban, többek között Európa perifériáján, a déli részeken elhelyezkedő vállalkozások egyszerűen kizárva látták magukat a banki finanszírozásból, hiába remek projektjeik voltak a privát beruházásoknál, beruházási alapoknál, biztosító társaságoknál és nyugdíj alapoknál szintén nagyon komoly esést láthattunk itt a válságos időszakban, és sajnos ez a nagyon bizonytalan gazdasági klíma is negatívan érintette a vállalkozásokat. A vállalkozások finanszírozása negatívan érintette, vagy hát a finanszírozás hiánya negatívan érintette a tőkeintenzív infrastruktúrákat, a közlekedést és a kommunikációt. És ebben a kontextusban számos kérdést meg kell vizsgálni. Az első az, hogy az európai pénzügyi piac reformját olyan módon kell létrehozni, hogy az egyensúly teremtsen a pénzügyi egyensúly garanciái, illetve a vállalkozások finanszírozási igények között vagyis jobban kellene kalibrálni azokat a paramétereket, amikkel elkészítjük az új európai pénzügyi rendeletet, mert különben ennek nagyon negatív hatásai lesznek a vállalkozások irányába. A Basel 3-mal kapcsolatos viták már egyértelműen mutatják, hogy vannak olyan szabályok, amelyek a kisvállalkozásokat nagyon negatívan érintik, még ha a nagyvállalkozásokat nem is annyira. Konkrét alternatívákat kell kidolgoznunk a piacon, hogy hogyan lehet kiegészítő banki támogatáshoz hozzájuttatni a vállalatokat. A KKV-knek nagyon kevés vagy semmilyen hozzáférésük nincsen a tőkepiachoz. Így a tőkepiaci intézkedéseknek azt kell megcélozniuk, hogy hozzáférhetőbbek legyenek a KKV-k irányába, hogy a tranzakciós költségek alacsonyabbak legyenek az alacsony volumenű tranzakcióknál, ezen kívül a jó gyakorlatok cseréjére is szeretnék kitérni, mondjuk a KKV-k számára rendelkezésre bocsátott kötvények esetében. a kockázati tőket is meg kell vizsgálnunk gazdasági szempontból. Meg kell néznünk a nyugdíjbiztosítókat és a biztosító társaságokat, hogy ezek mennyire alacsony szerepet játszanak a kockázati tőkében, és az Egyesült Államokban pontosan ellentétes ehhez képest a helyzet. Nemzeti szinten pozitív környezetet kellene teremteni, például adókedvezményeket kellene adni a kockázati tőkének, hogy ezek a lehetőségek jobban megjelenjenek Európában. Az EBB új intézkedései kimutatták, hogy az EBB elkötelezett a megfelelő hitelbiztosítás irányába, és ezt a pozitív tapasztalatot felhasználva rendkívül fontos, hogy megtaláljuk azokat az európai programokat, mint amilyen például a Horizont 2000, amelyek megfelelő finanszírozási lehetőségeket biztosítanak. Végezetül pedig lezárásképpen szeretném elmondani, hogy egy sikeres iper, iparpolitika csak úgy jöhet létre, hogyha emögött megfelelő támogatás és megfelelő finanszírozási lehetőség áll ez év februárjában a tanácsi következtetések nem elégségesek. Hogyha megnézzük a 2014-2020-as költségvetést, akkor azt látjuk, hogy az előző költségvetési ciklusokhoz képest visszaesést tapasztalunk. A rendelkezésre álló források allokációjának mindenképpen konzisztensnek kell lennie, és meg kell, hogy feleljenek ezek az allokációk a most kiválasztott új prioritásoknak, annak érdekében, hogy megfelelő gazdasági fejlődést tudjunk létrehozni. Köszönöm szépen! Grazie, dr. Kraus. Köszönöm Kraus úrnak ezt a beszámolót. Most pedig Wolf úrnak adok szót. Tessék! Köszönöm a meghívást. Először is szeretném elmondani, hogy nagy mértékben egyetértek, azzal, amit kraus úr mondott. Másodszorban, miután az elmúlt másfél órát meghallgattam, azt hiszem, hogy első, az első percben egy kicsit az ördög ügyvédje leszek. Óva intennék hogy ne gondoljuk azt, hogy az iparosítás mindenre megoldás lesz. Emlékszem, hogy öt évvel ezelőtt az általános tendencia az volt, hogy kinevették a német iparmodellt, és mindenki azt gondolta, hogy a jövő a szolgáltatás. Azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos kérdés, de azért emlékeztetnék rá, hogy nem szabad túlzásokba esni. Vannak a hagyományos iparágokon túlmenően olyan ágazatok, amelyeknek ugyanolyan nagy szerepet kell játszaniuk abban, hogy a gazdasági növekedést beindítsák. Nem szabad a gazdaság ezen ágazatairól megfeledkeznünk, hiszen ezek rendkívül fontosak. A szolgáltatás nagyon fontos, és hogyha megfeledkezünk róla, az hiba lenne. Úgyhogy egy kicsit az ördögügyvédje vagyok itt az elején, most pedig nézzük meg magát a kérdést, Dél-Európa újraiparosításának a kérdését, konkrétan pedig annak pénzügyi aspektusait. Az első diám a kulcs üzeneteimet foglalja össze. Először is Európa déli és központi részében a válság előtt komoly iparosítási folyamatok voltak. És nagyon fontos Franciaországot megnézni. Másodszorban bizonyos előrelépést az elmúlt években láthattunk az export növekedés területén, és az, ez azt mutatja, hogy egyfajta eltolódást láthatunk a termelési modellekben egyes országokban. Harmadsorban a növekedést gátló strukturális tényezőket kell megnéznünk, közben ezt röviden fogom csak átnézni, mert a fő kérdés a pénzügyi kérdés. Végül pedig azt szeretném elmondani, hogy Dél-Európában a finanszírozáshoz való hozzáférés rendkívül komoly kérdés. Ez már elhangzott, de én szeretnék erre vonatkozóan néhány diát bemutatni, amely megerősíti, hogy mennyire fontos kérdésről van szó, a nem megfelelő finanszírozás kérdéséről. És rendkívül fontos, az egyik kulcs tényező az, hogy a finanszírozás hozzáférhetővé váljon Dél-Európában is. Ez az ábra mutatja, hogy a feldolgozóiparnak milyen szerepe van a hozzáadott értéktermelésben egyes országokban. Írország, Portugália, Spanyolország, Görögország tartozik a déli csoporthoz, és itt láthatjuk, hogy visszaesik a feldolgozóipar. Ugyanakkor az elmúlt években ez a visszaesés megállt. Aztán a középső terület, leginkább Franciaország, itt még nagyobb a visszaesés a feldolgozóiparban. Most szeretnék egy szerintem érdekes ábrát bemutatni, amely bemutatja, hogy milyen tényezők magyarázzák az elmúlt évek folyó egyenlegét. Ez abból adódik, hogy bizonyos vélemények szerint csökkent a kereslet, és ez volt az egyik fő. Nem, ez nem igaz. Ugyanakkor az exportnak bizonyos országokban nagyon fontos szerepe van abban, hogy a külső egyensúlytalanságokat csökkenteni lehessen. És ez különösen igaz Írországra, ahol az export a fő húzóereje a folyó mérleg, a folyó egyenleg kiigazításának. De Franciaországban, Portugáliában és Olaszországban ö, is hasonló tendenciát láthatunk. Görögországban viszont nem, ott azt látjuk, hogy a, a folyó egyenleg ö, problémája az import ö, bedőlésével magyarázható elsősorban, és az iparág és az export nem, nem vett részt abban, hogy ezt kiegyensúlyozza. Ami a vállalatok méretét illeti, Brüggel, a Brüggel intézet végzett egy kutatást arra vonatkozóan, hogy vállalati szinten milyen húzóerei lehetnek a versenyképességnek az export eredményességnek. Két olasz kutató, Gianmarco Ottaviano és Carlo Attomonte végezték ezt a kutatást, és az általuk beazonosított tényezők, az ipar szempontjából legfontosabb tényezők, az export és a növekedés szempontjából az, hogy a nagyvállalatok képesek -e exportálni, hiszen nagyvállalatra van szükség ahhoz, hogy exportálni tudjunk, nagyvállalatra van szükség ahhoz, hogy innovatívak lehessünk. És hát itt probléma van, ugyanis Dél-Európában nagyon sok országban inkább kicsi az átlagos vállalat méret. Tehát az első ö, probléma az az, hogy a kis vállalatok nem tudnak annyira növekedni a szabályozási korlátozások miatt. Ami a strukturális reformok helyzetét illeti, ezt nem tudják elolvasni, csak azt szeretném ezzel bemutatni, hogy a harmadik oszlop eléggé piros a déli rész északhoz képest. Tehát ami a munkaerőpiac hatékonysága, az üzleti szabályozás, a hálózati szabályozás, a kiskereskedelmi szabályozás, stb. Ezek a mutatók azt mutatják, hogy Dél-Európa rosszabbul teljesít, mint Észak-Európa, és ez is az egyik része azon okoknak, amely miatt különbségek vannak az iparban. És az oktatási rendszert is megemlítettük az előző ábrán. Ami a pénzügyi piacokat illeti, a szuverén kötvények kamata rendkívül eltérő, és tavaly nyár óta ezek megint csökkentek, de mégiscsak egyértelműen látható, hogy a szuverén kamatlábak nagyon komolyan eltérnek az EU-n belül, és Dél-Európában az EU-hoz képest sokkal többet fizetnek az ottani kormányok a kamatokért. A dél-európai szuverén kötvénypiac gyakran a vállalatokat is érinti, tehát hogyha a szuverén adósság vagy a szuverén kamatláb magas, általában, gyakran, akkor ez közvetlenül kihat az iparra is, és ez egy igen komoly probléma. Ami a bankrendszert illeti, továbbra is problémás a bankrendszer helyzete. A nem teljesítő hitelek a érintett öt országban a bankoknál komolyan megnőttek az elmúlt években, és ez természetesen csökkenti a bankok képességét, hogy végezzék a munkájukat, miszerint az életképes vállalatoknak hitelezzenek. Ezért tehát a bankszektor nagyon fontos tényező a déleurópai gazdaság beindítása szempontjából. A következő ábra a finanszírozásra, finanszírozási feltételekre vonatkozik, tehát itt a kamatlábakra gondolunk. A legalsó vonal, a vörös vonal Németországra vonatkozik. Ez azt mutatja, hogy a kis hitelt sokkal olcsóbban lehet Németországban felvenni, mint az érintett öt dél-európai országban, és ez egy nagyon komoly versenyképességi hátrány a dél-európai vállalatok szempontjából. És nem csak a kamatlábokról beszélünk, hanem a finanszírozáshoz való hozzáférés is rendkívül problémás. Itt azt láthatjuk, hogy az alkalmazott és a megkapott teljes hitelösszeg a KKV-knél milyen szinten van. Tehát a KKV-k hitelt kérnek, és utána a kérdés az, hogy a kért hitelből hány százalékot kapnak meg valóban. Itt Németországban legfelül, tehát a KKV-k jelenleg megkapják a hitelt, hogyha egy bankhoz fordulnak és hitelt kérnek. Az érintett öt dél-európai tagállamban egyáltalán nincs ez így. Görögországban rendkívül alacsony, 25%-os ez az összeg. Tehát, hogyha van, akinek van egy vállalkozása, szeretne beruházni, elmegy a bankhoz, akkor az, hogy megkapja ezt a hitelt, az egy a négyhez rendkívül alacsony. Tehát nem csak a kamatlábbal, hanem a mennyiségi korlátozással is probléma van. Néhány rendszerről jelenleg tárgyalnak a politikusok és az intézmények. Az Európai Beruházási Bankárok kidolgoztak egy rendszert a KKV-kre vonatkozóan. 15 milliárdos összegről beszélünk itt, és az Agence France Trésor és a KFW német beruházási, állami beruházási bank is segít abban, hogy Dél-Európában a beruházások beinduljanak. A KFW például Portugáliát támogatja a hitel keretekkel és a KKV-k tőkésítésében. De hogyha megnézzük a számokat, akkor egyértelműen kiderül belőlük, hogy elég alacsony összegekről van itt szó, és hát legjobb esetben is csak milyen metaforát használjak, ez csak egyfajta eső csepp a tengerben, úgyhogy nem segít eléggé. A fő kérdés az, hogy hogyan lehetne az Európai Központi Banknak kidolgozni egy rendszert, amelyel a bankoknak segít abban, hogy a KKV-knak hitelezzenek kevesebb likviditással vagy kevesebb korlátozással. Nos, ezzel foglalkoznak, az LKB e elnöke kiemelti, hogy technikai szempontból rendkívül összetett kérdésről van szó. Azt gondolom, hogy ez az egyik kulcskérdés, amelyel foglalkozni kell, mégpedig sürgősen, hogyha a monetáris politikai transmissziós mechanizmusokat akarjuk visszaállítani, és az érintett országokban is hitelhez juthassanak a KKV-k. Nem, az, nem ez az egyedüli probléma, ami a bankok mérlegét illeti, a bankok megtisztítását illeti, ez is rendkívül fontos prioritás, amivel foglalkozni kell. Köszönöm. Oui. Je donne la parole à M. Boutikofer. Boutikofer. Uh, again to, to both presenters for their input. I... Bütikoffer úr, parancsolja. Köszönöm szépen. Igen, volna egy egészen konkrét kérdésem, amit Wolf doktor úrnak szeretnék feltenni. Egyetért azzal, amit Kraus doktor, a kollégája az imént elmondott, azzal kapcsolatban, hogy szükséges, hogy újra kalibráljuk a pénzügyi szektor reformjait, annak érdekében, hogy lehetővé tegyük, hogy kicsit szélesebb körű legyen a hitelezés a vállalkozások irányába. Én ezt a kofindustria szempontjából is szeretném megvizsgálni. Tehát, hogy a Brüsszel három szempontjából kicsit rá kéne lépni a fékre, és a KKV-knek pedig nagyobb támogatást kellene nyújtani? Ezzel egyetért? és Kraus doktor pedig beszélt a kötvénypiacról és a közepes méretű vállalkozásokról. Van egy példa mondjuk Stuttgartban, ami szerintem elég jól működik. Azt szeretném megkérdezni, hogy az EU, az EU mint olyan, mit tehet annak érdekében, hogy az ilyen politikák hatékonyabbak legyenek. És azt is szeretném megkérdezni, hogy az imént felmerült egy javaslat hogy legyen a kockázati tőkével kapcsolatban egy közös piac itt Európában, ezzel egyetért, és hogyha igen, akkor milyen gyakorlati lépésekre van szükség, hogy ezt megvalósítsuk. A KKV-k nek nyújtott hitelek értékpapírosítása, illetve a strukturális kötvények szempontjából mi az ön véleménye ezt rövid távon, vagy középtávon, vagy hosszú távon gyakorlati szinten megvalósíthatónak tartja-e? ha nincs más hozzászóló akkor mielőtt megadnám a szót az előad, a két előadónak ezen panelen belül jómagam is feltennék egy kérdést ami némileg talán általános de nagyon fontos valamennyünk számára, már ami a hitelhez való hozzáférés hiányát illeti, vagy pedig a túlságosan korlátozott mennyiségben rendelkezésre álló túl költséges hitel problémáját a KKV-k számára, és ez gyakran a termelőtervékenység beszüntetéséhez vezethet esetükben. Mit lehetne tenni többet azokon a dolgokon túlmenően, ugye az EKB-ről, az EBB-ről esett szó, hogyha ha nem is varázspálcánk lenne, de egy kreatív terünk, amelyen belül cselekedhetünk, mit lehetne még tenni, milyen javaslataik vannak. Aztán itt van ez a furcsaság Európában, hogy az EKB a bankok rendelkezésére bocsát nagyon alacsony kamatú hitelt, szinte nincs is kamat, és aztán amikor ez a hitel eljut a KKV-khoz, hát elég kevés jut el belőle, és nagyon magasak már a kamatok. Ezt mindenki felpanaszolja, az LKB elnöke, a bizottság elnöke, az egyes tagállamok kormányainak pénzügyi szakértői, de nem tudjuk, hogy mit lehetne tenni. Hogyha valaki nekem felteszi ezt a kérdést, nem tudok mit válaszolni erre. Kinek lenne a feladata azt elérni, hogy ez az alacsony kamatú hitel, amely persze, hogy az államháztartást is meg kell, hogy támogassa, de az a része, ami a KKV-knak van szánva, az valóban úgy jusson el oda, hogy ne túl magasak legyenek a kamatok. Kitől függ ez? Köszönöm. La parola nell'ordine con cui volete. Bármilyen sorrendben válaszolhatnak a kérdésre. Try to, to answer, to answer the, the questions. Köszönöm szépen. Hát nézzük a kérdéseket, megpróbálok választ adni hogyan is lehetne egy olyan európai kötvénypiacot létrehozni, ami működőképes. Én úgy gondolom, hogy ez akkor fog működni, hogyha megfelelő szabályokat alkotunk, és itt nem lehet megadni a felépés jogát a tagállamoknak, mert különben nagyon sok, nagyon különböző kötvénypiac jön létre. Itt európai szintű fellépésre van szükség, tehát valamilyen módon európai szinten kell kitalálnunk, hogy ezt a kötvénypiacot hogyan lehet létrehozni. A második kérdés az volt, hogy lehet-e a kockázati tőkének közös piacot teremteni, és kell-e? Ami a kockázati tőkét illeti, meg kell néznünk, hogy ez milyen körülmények között működik jól. Ez egy nagy gazdaságban működik jól, tehát a gazdaság dimenzióját kell nézni. Egy olyan nagy gazdaságban működik ez jól, mint mondjuk az USA ahol sok nagy vállalat van, és ahol az interakció megvalósul a különböző ágazatok között. Tehát az Európai Unióban ezt a kérdést nem lehet tagállami szinten kezelni, hanem európai szintű megoldásokat kell találni, amennyiben egy igazi kockázati tőke közös piacot akarunk megvalósítani. És úgy gondolom, hogy még olyan országok is, mint mondjuk India, a kockázati tőke beruházóknak ösztönzőket adnak, akkor nem tudom, hogy Európában miért ne lehetne ugyanezt megtenni. Ösztönzőkkel segíteni a kockázati tőkebefektetőket. A kötvénypiac értékpapírosítása a KKV-knak nyújtott hitelek tekintetében valóban lehet jó megoldás, és az LKB-nak e is részt kell venni az értékpapírosítási folyamat kidolgozásában. És volt még egy nagyon releváns kérdés. Úgy tűnik, és ez kiderült Wolf doktor előadásából is, hogy probléma van a hitelek árával és a hitelek hozzáférhetőségével kapcsolatban. A szlájdokon láthattuk Németország esetében, hogy a kérelmező 90%-a megkapja a hitelt Németországban, de Olaszországban csak 60%-uk, sőt vannak olyan tagállamok, ahol a hitelért folyamodók csak 30%-a kapja meg a hitelt. A bankok természetesen felelősek ezért, de csak részben felelősek, hiszen a bankok természetesen megnézik ennek a vállalkozásnak a múltját, megnézik, hogy ez a vállalkozás mennyire fizetőképes. Tehát nem feltétlenül a bankokat kell emiatt okolni. Ugyanakkor azért a bankok eléggé visszafogottak, mert nagyon sok hitelkérelmező Azért kér hitelt, mert pontosan azért kér hitelt, mert nehéz helyzetben van egy olyan piacon, amelyet súlyosan sújtott a válság. És valahogy ezeknek a vállalkozásoknak is segíteni kellene, és valahogy a bankoknak el kellene magyarázni, hogy ezek a beruházások hosszú távon fontosak lehetnek, és kiegyensúlyozottakká válhatnak mondjuk az alternatív energiaforrások tekintetében nagyon is jók lehetnek ezek a hitelek. Az elmúlt időszakban megvizsgáltunk sok vállalkozást, amely napelemekkel és nappanelekkel foglalkozik, és a bankoktól régebben könnyebben kaptak hitelt, és most az utóbbi időben az Európai Unió iparpolitikája és a kínai dömping miatt már nem kapnak olyan könnyen hitelt a nappanellel foglalkozó cégek, mint régebben. Tehát először is a feldolgozó ipart fejleszteni kell, mert ez rendkívül fontos, ezt nyilván mindannyian akarjuk támogatni. Az új feldolgozóipari vállalkozások kialakítását is segítenünk kell. És összességében ez az egész hitelkérdés, ez nem önmagában áll, hanem minden egyes más politikával összefonódik és a parlament szempontjából nagyon fontos, hogy a bizottság irányába is ezt az üzenetet eljuttassa. Köszönöm szépen a második válaszadó. Köszönöm a kérdéseket. Ami a Bázel 3-at illeti, az a kérdés, amit ön felvetett, ez egy rendkívül bonyolult kérdés. És inkább általános szinten válaszolom meg, mint specifikus szinten. A Bázel 3 sajátosságai rendkívül bonyolultak, úgyhogy egy általános választ fogok adni. Általánosságban úgy áll a helyzet, hogy a bankrendszerünk rendkívüli nehézségeken kellett, hogy keresztül menjen. Azért, mert nagyon alacsony volt a tőke szintje, sőt, még mindig nagyon alacsony a tőke szintje a banki ágazatban. Amennyiben az a cél, hogy a tőkésítési szintet emeljük a bankrendszerben, akkor ezt támogatnunk kell, de ne feledjük el, hogy a bankoknak ugyanakkor kiegyensúlyozottabbnak és egészségesebbnek is kell lenniük, mert hogyha úgy valósul meg ez a tőke emelés, hogy nem javul a bankok egészsége, akkor megint csak az adófizetők pénze kerül majd veszélybe. Arról persze beszélhetünk, hogy ez a tőke mennyivel legyen több, hogy melyik időpillanatban kell ezt emelni, és hogy hogyan, de hát a végső célkitűzés az, hogy több tőkejük legyen a bankoknak, és ez kulcsfontosságú célkitűzés. Azért óvatosságra intenék azzal kapcsolatban, hogy a Bázel 3-at fel kell vizezni a jelenlegi időpontban. Szerintem egy kicsit ezt el kellene még halasztani, mert a bankok jelenlegi támogatási kapacitását figyelembe véve várnunk kellene, míg több tőkével nem rendelkeznek a bankok. És ez már átvezet a harmadik kérdésre, hogy mégis mit lehetne tenni az EID-n kívül. Elmondanám, hogy eléggé szkeptikus vagyok azzal a lehetőséggel szemben, hogy közbankok és közintézmények helyettesítsék a magánkézben lévő intézményeket. Ez nem lenne egészséges, a helyi kisebb bankok ismerik a saját klienseiket, tudják, hogy ki a jó hiteles, ki a nem jó hiteles. Ezt nem lehet felváltani egy fölülről érkező hatalmas közintézménnyel. Azt kell biztosítanunk, hogy a bankrendszerünk életképes és képes arra, hogy a nagyobb bankok, kisebb bankokat finanszírozzák. És az egyik legfontosabb elem, amit figyelembe kell vennünk, az az, hogy az Európai Unióban nagyon nagyok a különbségek a banki hitelezési kapacitások között. És hát ugye itt van akkor az Európai Bank Unió kérdése is, amivel szintén foglalkoznunk kell. Hogyha szeretnénk egy százszázalékos és teljes bankuniót, akkor ez azt jelenti, hogy a pénzekhez, a megfelelő tőkéhez minden egyes banknak ugyanúgy hozzá kell férnie, bárhol legyen is, hogy utána ezt ebből hitelt nyújthasson a saját ügyfeleinek. Végezetül, illetve nem végezetül, mert még két pont van, hogy legyen-e a kockázati tőke szempontjából közös piac, itt már láttunk a pénzügyi piacon egy nagyon nagy átállást a bankok irányából, a tőke irányította intézmények irányába. Hát egy ilyen változtatást nem lehet egyik napról a másikra véghez vinni, de jó, hogy elindult ez a változás, mert a tőkepiac alapú beavatkozásokra való átállás a bankok irányából, ez mindenképpen jó. És utána pedig az értékpapírosításról is volt még egy kérdés, ha jól emlékszem, Bütikoffer úr szájából. A KKV-k hitelére vonatkozó értékpapírosítást végre lehet-e hajtani gyorsan? Ez volt a kérdés. Szerintem viszonylag gyorsan végre lehet hajtani, az LKB képes erre, de ennek a fiskális dimenzióját is figyelembe kell venni. Tehát a kollaterális normák folyamatosan alacsonyabb szintre kerülnek, és ez azt jelenti, hogy az LKB mérlegének tekintetében magasabb lesz a kockázati szint. Természetesen egy tökéletes világban ezt azonnal meg lehetne tenni, mert ott lenne az államkincstár az USA-ban. Ezt azonnal meg lehetne tenni, mert ott van az USA államkincstára, ami ott áll a háttérben, csak hogy nekünk meg nincs meg ez az államkincstárunk, és ez enyhén szólva megbonyolítja ezt az eljárást, ezért is vonakodik az LKB, hogy ezt elindítsa. Hogyha azt akarjuk, hogy az LKB elindítsa ezt a folyamatot, akkor a fiskális kérdéseket is meg kell oldani, mondjuk az eurócsoportban egy megállapodás a vesztesége kompenzálására, vagy valami hasonló. De amennyiben az akarat megvan, akkor ezt gyorsan meg lehet csinálni. Professzor úr, még két egy percet, ezt meg is adjuk neki. Köszönetet mondunk a tolmácsoknak ezért az egyperces hosszabbításért. Banks and venture capital. Úgy gondolom, hogy a bankok és a kockázati tőke két külön filozófiával működnek. Éltem az USA-ban, ismerem a helyzetet, és én úgy gondolom, hogy a magánszektor nagyon sok pénzzel rendelkező képviselőit kellene bevonni abba, hogy beruházzanak a fiatalokba, ez az egyetlen módja annak, hogy Európa megváltozzon. Nézzük meg Izraelt! és azt a sokoldalú megközelítést, ami a fiataloknak való segítségnyújtás területén remekül működik Izraelben. Köszönöm. Köszönetet mondok valamennyi kolléga nevében, különösen Bütikofer jelentéstevő úr nevében valamennyi előadónknak, Következtetésekre nincs szükség, mindaz, amit elhangzott, még további gondolkodásra ösztönöz minket, illetve megjelenik majd a munkánkban. Azt hiszem, hogy ez a leghatékonyabb lezárás. Köszönöm szépen valamennyi kollégának és a raportőrnek a nevében.